Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm-hmm. mm-hmm. Good morning, dear guests, uh, dear colleagues, dear members of, of European Parliament. And... Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentek eh, részéről is. Megkezdjük az ülésünket, és átváltok most litván nyelvre. Tisztelt résztvevők, tisztelt képviselők, óriási megtiszteltetés számomra az, hogy ma megnyithatom ezt a parlament közi szakbizottsági ülést, amelynek célja az az, hogy megemlékezzünk a Nemzetközi Nőnapról. A mai mostani ülésünk témája az az, hogy egyre inkább nagyobb szerepet tudjunk teremteni a nőknek a médiában, illetve a, az internetes telekommunikációs szektorban. 27 képviselő érkezett 17 nemzeti parlamentből és Norvégiából. Örülünk, hogy itt vannak, és várjuk, hogy hozzászóljanak majd ehhez a nagyon fontos vitához ma. Először is szeretnék néhány gyakorlati bejelentést tenni. Ezt a rendezvényt a Nemzeti Parlamentek főigazgatóságával együtt rendeztük meg. A tolmácsolás minden nyelven elérhető, majdnem minden EU hivatalos nyelven, kivéve az írt. A webben is követhető ez az ülés. A megnyitó részében ennek az ülésnek nem lesz vita, mert nincsen sok időnk, majd a panel üléseken lehet kérdéseket feltenni. Tudni kell azt is, hogy a hozzászólások ideje minden résztvevők, mint pedig a panelistek számára korlátozott. Tartanunk kell az ütemtervet annak érdekében, hogy időben be tudjuk fejezni a napirendünket, és előre is elnézést kérek azért, hogy korlátozni fogom a felszólalási időt. Azok a parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, akik hozzá kívánnak majd szólni, őket, a, a, nekik ki kell tölteniük egy nyomtatványt, amit a teremszolgák körbeadtak, és ezt majd vissza kell jutatni a moderátoroknak. A március 8-ai rendezvényünkön tehát ma arra beszélünk, hogy lehetne nagyobb szerepet létrehozni a nők számára a médiában, illetve a internetes telekommunikációs szektorban. Nagyon fontos ez, hiszen a média befolyásolja a közvéleményt és az információkat, ugyanakkor a telekommunikációs szektor a társadalom minden részében nagyon fontos. Mind a média, mind pedig a telekommunikáció nagyon sok lehetőséggel rendelkezik arra, hogy a nők szerepét növeljük. Pontosan ezért nagyon fontos az, hogy a nők hozzáférnek mindenhez, részt vegyenek a médiában, és hogy reálisan mutassák be őket. Mi foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. 2016-ban elfogadtunk egy eh, jelentést, amely a nemek közötti esélyegyenlőségről, a nők szerepének növeléséről szólt a digitális korszakban. A harmadik eh, panel vezetője, a szerzője ennek a jelentéknek, Rendke asszony. Ezen kívül volt egy jelentés is eh, a nemek közötti esélyegyenlőségről a médiaszektorban, Sojdrova asszony ennek a jelentésnek a szerzője, és ő lesz az első panel levezetője is. Ezen kívül volt egy szóbeli kérdésünk is, amihez kötődött egy állásorolás a nők és lányok szerepének növeléséről a digitális szektorban. Kozłowska Rájevics asszony a szerzője ennek, és ő lesz a második panel moderátora. Végezetül pedig kilenc FEM szakbizottságbeli képviselő az én elnökletemmel két hét múlva New Yorkba utazik, hogy részt vegyünk az ENSZ Nőjogi Bizottságának 62. ülésén. A címe ennek eh, az ülésnek az lesz, hogy hogyan lehetne még több nőt bevonni a médiába, az információs és telekommunikációs technológiákba, és hogy milyen hatása van ennek a nők jogainak elősegítéséhez. Mindezt, amit már ott hallhatunk, azt meghallgatjuk, és ez majd része lesz további munkánknak. Tisztelt képviselők, tisztelt vendégek! Reméltük azt, hogy Antonio Tajani, a parlamentünk elnöke nyitja majd meg ezt az ülést, de néhány nappal ezelőtt informált bennünket arról, hogy sajnos nem tud itt lenni, de elküldött nekünk egy előre felvett videóüzenetet, amelyet most meg is hallgatunk. Kára Tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottsági elnök, kedves Vera, kedves Maria, az Európai Parlament szempontjából nagyon fontos az, hogy a a nők számára egyenlő jogokat és egyenlő lehetőségeket biztosítsunk idén. Az IKT területén, tehát az információs technológiák területén és a kommunikáció területén foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos az, hogy a fizetés egyenlőségtől kezdve mindenhol megvalósítsuk azt, hogy az egész gazdaságban a nők egyen, esélyegyenlőséget élvezzenek. Anélkül, hogy a nőket elismernénk, nem lehet Európa megfelelően erős, és nem tudjuk az értékeinket megfelelően megjeleníteni. A digitális gazdaságban is meg kell ezt valósítani. Hogyha több nő dolgozna az IKT szektorban, az azt jelenti, hogy az EU-ban GDP szinten 9 milliárd eurós növekedés következne be. Több vállalkozónőre, több több olyan nőre van szükségünk, aki a, aki a kutatásban dolgozik, több dolgozó nőre van szükség, és a digitális piacon is több nőre van szükség. Hogyha a nők nem kapnak helyet a gazdasági világban, az azt jelenti, hogy 2025-ig 11.500 milliárd euró GDP kiesésre számíthatunk, ez megfelel Japán, Németország és az Egyesült Királyság összesített GDP-nek. Nos, jelenleg a menedzsereknek csak 24% a nő, és a vezérigazgatók között csak 4,6% ez az arány. Ez azt jelenti, hogy 655 millió nővel kevesebb van a dolgozók világában, mint férfiak mint a férfiak esetében. Nagyon fontos ebből a szempontból az IKT-t kiemelni, hiszen ezer diplomás nőből csak 29 választja az IKT ágazatot és csak négynek sikerül el is helyezkedni ezen a területen. Nos, sajnálatos módon még mindig nagyon sok női sztereotípiát látunk a média, a, a közösségi oldalak területén, de szerencsére vannak, ellen, vannak próbálkozások ennek ellen, ezt ellensúlyozanak például a Me Too. Nos, az Európai Parlament is mind, megtesz mindent annak érdekében, hogy véget vessen az aklatásoknak, van egy jó bejelentésű rendszerünk itt a parlamentben. Szeretnék köszönetet mondani a FEM szakbizottságnak, hiszen mindent megtesz annak érdekében, hogy a digitális korban, illetve a média média világában a nők egyenlőségét előre mozdítsa. Köszönöm Gabriel biztos asszonynak is a munkáját, hiszem az a díj, amit kidolgozott, mindenképpen példaérdékű. Nagyon fontos az, hogy egyre, nő, egyre több nő legyen a digitális vállalkozók között. Remélem, hogy a Tallini csúcson megfogalmazott célkitűzéseket meg tudjuk valósítani, itt a digitális képzésről, illetve az esélyegyelőségről van szó. Nagyon sok konfliktus, nagyon sok zaklatás a férfiak félelméből ered, attól félnek a férfiak, hogy a nők túlságosan erőteljesek, túl erősek lesznek, túl nagy hatalmuk lesz. Ez sajnos, ez a félelem sokszor átalakul erőszakká, marginali, marginalizálják a nőket, megfosztják őket jogaiktól. Mi mindent megteszünk azért, hogy a férfiak és nők között egy egyenlőség legyen. Nagy, azt gondolom, hogy csak akkor lehetünk egy igazi értékközösség, hogyha a nőknek egyenlő jogokat adunk. És ez nem a nők harca, ez egy olyan harc, amit mindenkinek meg kell vívni nap mint nap, ma is, holnap is, az egész Európának el, meg kell ezt tenni, az egész emberiségnek. E, Köszönöm szépen. Köszönöm Tajani úrnak, az Európai Parlament elnökét, hallottuk. Megköszönöm ezt a bevezető előadás, most pedig Jurova asszony következik, aki az igazságoságért felelős biztos asszony. Köszönöm szépen. Nagyon ösztönzőek voltak Tajáni úr szavai. Köszönöm szépen ezt neki itt a virtuális térben is és örülök annak is, hogy az elnök úr nem fél a nők potenciájától. A Nemzetközi Nőnap lehetőség arra, hogy a nők teljesítményét ünnepeljük az élet számos területén. Emlékezni kell arra, hogy még Európában is messze vagyunk az egyenlőségtől a nők és a férfiak között. Sokat tettünk már, viszont még nem értünk el mindent. A nők is mindig alul képviseltek, kevesebb pénzt kapnak a munkaerőpiacon, mint a férfiak, és ezen kívül továbbra is fennáll a nőkkel szemben erőszak. A médiában, a digitális területen is megvan a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség. Ezért üdvözlöm azt, hogy ezt a témát választották a mai konferencia témájául, és köszönöm szépen azt hogy elhívtak ma, engem ma ide. Köszönöm szépen, elnök asszony. A telekommunikáció, az internet új lehetőségeket kínált az oktatás a munkaerőpiac számára, és lehetőséget kínál arra is, hogy a munkaidőt, a munkateret hasznosabban lehessen felhasználni. Mindezek ellenére az Európai Unióban két nagy gond van. Először is az, hogy nincs elegendő informatikai szakember, és a nők is alulreprezentáltak közöttük. Az igen, jelentése azt mutatta, hogy a nők aránya egy, ötből egy nő végez informatikai szakon, és ez a trend is inkább csökken. A fiatalok nem használják ki a lehetőségeket. Az EU kutatásai azt is kimutatták, hogy csak 17%-a a 8 millió embernek, aki az informatikával foglalkozik, nő. Ráadásul nagyon magas a nők lemorzsolódása a digitális munkahelyeken, családi helyzetük miatt. Ez 16 milliárd eurós évi produktivitási kiesést jelent. Ez nem azért van, mert a nőket ez nem érdekelné, vagy inkompetensek lennének. Tudjuk, hogy vannak különbségek a digitális tudásában önnek és a férfiaknak. 2016-ban az 1 millió részvevőjének 46% a nők nő volt a digitális kérdésekben, tehát a nők is érdeklődnek azért ezért. A nők szegregációja, diszkriminációja mindenképpen oka annak, hogy a nők alulreprezentáltak ezekben a munkakörökben. A nőknek tehát mindenképpen el segítséget adni. 66 pontot ért el az EU a 100-ból a nemek közötti esélyegyenlőség index kapcsán. A 100-ra kellene törekednünk, egy teljesen egyenlő társadalomra, nemi alapon és Pontosan ezért számos kezdeményezést tettem, amelyek valódi javulást jelenthetnek. Nagyon fontos kérdés, amelyen foglalkoznunk kell, az az, hogyan lehet hozzáférni a gazdasági erőforrásokhoz egyenlően. Ez nem csak a nő gazdasági függetlenségéről szól, hanem arról is szól, hogy igazi növekedést, jólétet és versenyképességet tudjunk elérni lelassult az örülépés, az elmúlt években nem javult a bérek közötti szakadék sem, és pontosan emiatt kezdtünk kezdeményezéseket. Bejelentettünk azt 2006 novemberében, hogy egy akciótervet készítünk elő, amelyet a mandátum végéig meg kell valósítani a bérek közötti szakadék csökkentésére. A 20 akció között, amit bejelentettünk, ott volt az is, hogy a nők arányát növeljük a digitális munkákban, és ezáltal is csökkenteni lehet majd a nők és a férfiak közötti bérkülönbséget. 2017-ben bejelentettük az esély egyenlőségi kezdeményezésünket a munkahelyen férfiak és nők között, ezáltal is javítva a család és élet közötti egyensúly megteremtését annak érdekében, hogy a karriert és a magánéletet jobban lehessen kombinálni. Szeretnénk javítani a cégekben, menedzsmenti szinten is a, az esélyegyenlőséget, és szeretnénk, hogyha konkrét intézkedések lennének a nemek közötti e, egyensúly kialakításához. Gabriel Gabriel, Gabriel kollégám, nem tudom, hogy el kell mondani a nevét, bolgár ő, tehát valószínűleg Gabriel a mai napon további információkkal fog szolgálni, hogyan lehet megszüntetni ezt a fajta szakadékot a férfiak és nők között, amely gyakran a nők alul reprezentáltságához vezet az informatikai munkakörökben. Van egy másik kihívás is a digitalizáció kapcsán, ez pedig az online erőszak és zaklatás a nők egy lányokkal szemben biztonságosabb internetprogramokra van szükség, és itt már van egy EU tanulmány, amely azt mutatta, hogy a e, zavaró videók, tartalmak e, aránya növekedett, főként a fiatalok esetében, főként a fiatal lányok, tínédzserek vannak kitéve az internet ilyen káros hatásainak. Az Európai Bizottság már foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne megelőzni ezt a nemi alapú erőszakot, zaklatást általánosságban. A média kampánynak köszönhetően az emberek most már sokkal komolyabban veszik ezt a fajta zaklatást és erőszakot, és arra kérik az áldozatokat, hogy, hogy próbáljanak segítséget kérni, álljanak elő ezekkel az e, esetekkel. Én hajlandó vagyok arra, hogy az EU fellépését még erősebbé tegyem ezen a téren. Az isztambuli egyezmény ratifikálása egy nagyon fontos aspektus ebből a szempontból. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek ahhoz, hogy ezt támogatja. Tehát egyesítsük erős, erőinket, hogy előrelépjünk lépésenként annak érdekében, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósuljon mind a digitális területen, mind pedig a médiában. Hölgyeim és uraim, hadd zárjam azzal, hogy sikeres rendezvényt kívánjak Önöknek, és nagyon boldog nőnapot köszönöm. Eh, labai ačiū, ponia komisarė Jurova, ir iš tikrųjų ačiū už mūsų. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az együttműködést. Egyetértek önnel eh, abban, hogy közösen kell fellépnünk, eh, hiszen csak így tudunk eh, előrelépni a nemek egyenlősége terén. Köszönöm szépen, most pedig nagy örömmel üdvözlöm, üdvözlök két eh, kivételes eh, nőt, a Les filmrendezőjét illetve a Medvimen Fest fesztivál elnökét és alapítóját. És most meg is adom a szót eh, Szára Gavronnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt eh, elnök asszony. Én eh, rendező vagyok, én erről a témáról és ezen perspektívában fogok beszélni. Elég sokáig tartott nekem ezt a a hangomat megtalálni, és most, hogy megtaláltam, eh, most nem fogok csöndben maradni, mondta Madeleine Albright. És azt gondolom, hogy ez az az év, amikor a nőket nem lehet elhallgattatni. Ez egy nagyon fontos év. Azonban eh, az én területemen, a film területén nem sok mindent változott. Amikor eh, az iskolával végeztem, a mozi filmek 90%-át férfiak készítették. Tíz évvel később, 2018-ban a filmek 90%-át még mindig férfiak forgatják, rendezik, de sikerült egy kis változást, egy reménysugarat felcsillantani, ezt meg kell ragadni. Nagyon fontos, hogy a film, a televízió, a média világában a nőket megerősítsük, hiszen ez nem csak tükre, tükröt tart a társadalom elé, hanem befolyásolja is ez. Ahogy többen is mondták, a média egy egyenlőbb világot hozhat létre, paradigmaváltás, máshogy láthatják azt, máshogy láttathatjuk a társadalmat ennek közönhetően. Sőt, még a nők is rendezhetnek filmet. Miért? Azért, mert de én sajnos nem láttam egyetlen olyan filmet sem, amelyet nő rendezett volna, nem volt előttem példa, de volt egy személyes példa. Az édesanyám, aki itt van ma, és aki e, egy nagyon fontos e, politikusi pályát kezdett meg, egy alulról építkező politikusi pályát, és London alpolgármesterévé avonzsált aztán, és e, a 20-as éveimben kezdtem megismerkedni Miriam Naya, Agnes Pada, Jim Campion, és más női rendezők munkájával. És most már látom azt, amit a női szemnek tekintünk a film világában. Megváltoztatta az egész életemet az, ahogy a nők látják az életet. Amikor végeztem az iskolával, akkor kezdtem el dolgozni a Szüfrözsett filmen, és ez ez egy olyan történet, amelyet még soha nem dolgoztak föl a filmvásznon. Ez az egyik legfontosabb politikai és szociális mozgalom volt a 20. században, és nagyon fontos karaktereket hozott elő, és a jelenlegi, az aktuális eseményeket is tükrözte de a világ még nem készült erre fel. Én beszéltem erről férfi rendezőkkel, és ők csak sóhajtoztak nők és politika, hogy fogunk ebből filmet csinálni. Én azt mondtam, hogy mi lenne, hogyha e, rendőrségi üldözéseket és robbantásokat e, vinnénk pászorra ebben a filmben. Na hát ez már egy kicsit jobban érdekelte a férfiakat, de tíz évig tartott, míg e, elkezdtek érdeklődni ez iránt komolyabban, hiszen az internetnek köszönhetően hallottunk arról, hogy a nőket hogyan nyomják el, különböző mozgalmakról, a pusziráját és más mozgalmakról hallottunk ennek köszönhetően. És nagyon sok színésznő akart játszani e, ebben a filmben, de hát férfiakat is be kellett válogatnunk. És a legtöbb férfi azonban kritizálta azt, hogy nem kaptak meghatározó szerepet ezekben a filmekben, inkább csak passzívabb szerepet kaptak ebben, hát ekkor mondtuk nekik, hogy hát üdvözöljük őket a színész nők világában. Eddig mi kaptuk ezeket a filmeket, de aztán ebből a filmből egy ösztrogénnel túl e, burjánzó film lett, hiszen rendkívül sok nő dolgozott e, ezen. A legnagyobb mítosz, e, vagy a legnagyobb hazugság az, hogy a nők nem tudnak együtt dolgozni, de igen, és ezt meg is mutattuk. Más akadályok is voltak, amelyek az utamba kerültek, és amelyeknek köszönhetően megmutathattam, hogy érdemes küzdeni az Egyesült Királyság parlamentjében is szerettünk volna forgatni, és szerettünk volna bejutni a parlamentbe, de nem akarták beengedni bennünket, és azt mondták, hogy eddig soha nem forgattak a parlamentben, és én azt mondtam, hogy jó, akkor itt az ideje, hogy a szüfrazsettek szerepét vállaljuk. Újra és újra visszamentünk a parlamenthez, és engedélyt kértünk a forgatásra, és végül 200 mellékszereplőt, kocsikat, lovakat, mindenféle kelléket kellett a parlamenti jelenetre használnunk. És végül is megkaptuk az engedélyt, és egy olyan intézményben, amely évszázadokon keresztül nem engedte a nőknek azt, hogy szavazzanak, akik börtönbe vették azokat, akik a női választásért harcoltak, azok végül is lehetővé tették nekünk a forgatást, ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy a változást el lehet érni. El lehet érni ott, ahol a liberalizmust fenyegeti, veszély fenyegeti. Egy év hatalmas kihívást, nagy változást jelenthet. 2017-ben kezdődött a Me Too és a Times Up kampány, és ezzel a nők együtt, közösen lépnek fel, és inkluzív, feminista politikát akarnak megvalósítani akadályok nélkül. Azt akarjuk elérni, hogy a legszegényebb nő is olyan szerepet játszhasson, olyan jelentőségű legyen, mint a leggazdagabb férfi. Meg akarjuk szüntetni a médiában a, a azt, hogy a nők nem reprezentáltak, vagy alul reprezentáltak. Nagyon fontos tehát a változás ahhoz, hogy Madeleine Albright szavaihoz visszatérjek, hadd mondjam ezt, hogy ezt el tudjuk érni azzal, hogyha nem hagyjuk, hogy elhallgat, elhallgattassanak bennünket. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha összefogunk és hangosak vagyunk. És hogyha hangosak vagyunk, Emelin Pankesztet hadd említsem, az Egyesült Királyság Szufrasette mozgalmának vezetőjét, két kisbabáj, kisbabád van. Mind a kettő nagyon éhes. Az e, egyik egy türelmes kisbaba, vár, vár, amíg az édesanyja e, megszoptatja. A másik kisbaba pedig egy türelmetlen sír, e, kiabál, rugdal, és mindenkinek az idegeire megy. Nos, nagyon jól tudjuk, hogy melyik kisbaba fog először ételhez jutni. Hát pontosan erről szól a történelem és a politika hallatni kell a hangunkat, zavarni kell másokat, fel, meg kell tölteni az újságok címlapjait, és egyszerűen minél nagyobb zajt kell csapni. Erre szeretnék mindenkit emlékeztetni. Tegyék ezt meg a nők, legyenek zajosak. Köszönöm szépen! Iš visos širdies dėkoju, ponia režisierė, ponia Sara Gavro. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm Sarah Gavronnak ezt a beszédet, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és szeretném megköszönni a munkásságát is, hiszen a munkáján keresztül be, be bizonyította azt, hogy a női filmrendezők is legalább olyan jók, mint a férfi rendezők. És sok sikert kívánok önnek a jövőre nézve is. és édesanyját is üdvözlöm, aki szintén itt van a körünkben. Most pedig egy énekesnő következik, a Mad Woman Festival alapítójáról van szó. Parancsoljon! Buenos días a todos ustedes. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretnék köszönetet mondani elnök asszonynak, a szakbizottság, az egész szakbizottságnak, illetve Jurova asszonynak és a biztos asszonynak. Megköszönöm, hogy ellátogattak ide, megköszönöm, hogy meghívtak engem. És a kolléganőnek is köszönetet mondok, hogy együtt lehetünk ezen a mai ünnepségen, vagy tanácskozáson. Nos, a Medvéven Fesztiválról láthattak egy inzertet az előbb. Ennek a lényeg az, hogy a nők egyszer mindenkor azt mondták, hogy elég volt a diszkrimináció. A Time's Up, vagy a Me Too-nak a spanyol megjelenése, a Mad Women Festival. Ez egyszer csak kipattant a fejemből ez a, ez a elgondolás, ez egy álom, ami egész egyszerűen megvalósult. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a női kiválóságoknak lehetőséget adjunk a művészetben. Nem csak rá kell döbennünk arra, hogy nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, ezért lehetőséget kell adni a nőknek, lehetőséget kell teremteni ezeknek a kiváló, brilliáns nőknek, hogy ők is létrehozzanak valamit, létrehozzanak egy másik világegyetemet. Ezek kreatív nők, és képesek arra, hogy az emberek szemét rányissák bizonyos dolgokra. Ezek a nők képesek arra, hogy nagyot álmodjanak. Pontosan ilyen nagyságokra van szükség, és azt gondolom, hogy ezekkel a nagyszerű művészekkel elérhetjük azt, hogy egy olyan világot mutatunk meg, amely más, és képesek vagyunk arra, hogy szimpatizáljunk másokkal, és közösen próbáljuk meg azt elérni, hogy amiért dolgozunk, az meg is valósuljon. Nos, a Medvémén Fest erről szól, de ebben a harcban nem lehetünk egyedül. Egyértelmű, hogy férfiakra is szükség van. A mai napon nem csak a művész nőket képviselem, akik sokat tettek ezért a projektért, hanem férfiakat is képviselek, olyan művészeket, férfiakat, akik számára fontos az egyenlőség, akik szintén egy más világban hisznek. Tehát férfiakról és nőkről is szó van. Férfiak és nőket is tömörít a Mad Women Festival. Olyan nőkről van szó, akik képesek arra, hajlandóak arra, hogy előre tekintsenek, és egy másik világegyetemet tudjanak megálmodni. Nos, az imént beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a nőket képviselni. Azt gondolom, hogy ennek az egyetlen módja az, hogy a nők a saját tehetségüknek hangot adjanak. A Mad Women fesztivállal olyasmit kezdtünk el, amire eddig nem nagyon volt példa. Ez azt jelenti, hogy a, a művészeti alkotások hangot adtak ezeknek a nőknek, tehát arról van szó, hogy hangot kapnak azok is, akiknek eddig nem volt. A különböző szociális problémákat sikerült így többek között megjeleníteni. És ezt valójában nem is nehéz, hogyha az emberek a szívükből mondhatják el a véleményüket, azt gondolom, hogy empátiára, empátiára, empátiára, empátiával kell válaszolni, ezt próbáltuk elérni, és főleg a technológia világában igaz ez, hiszen gyakorlatilag mindenhez hozzáférünk, de a technológiák hihetetlenül nagy hatással vannak ránk, és sajnos a társadalom hibái is megjelennek a technológiákban. Azt gondolom, ezt másként is meg lehet oldani. Viszont a technológiával keresztül, technológián keresztül el lehet érni nagyon sok embert, nagyon komoly lehetőségeket lehet nekik adni. Nem szabad, hogy a szokásos problémák, tehát a nők elleni erőszak, az alárendeltségi viszony, ezek újból és újból megjelenjenek. Nagyon sok nővel beszélgettem, nagyon sok nő beszélt nekem arról, hogy milyen nehéz nekik a saját munkájukat rendesen ellátni, mert olyan hihetetlen nyomást éreznek a férfiak részéről. Szerintem úgy lehet csak, úgy lehet ezt a problémát megoldani, hogyha lehetővé tesszük azt, hogy, a, a más, hogy mások is a mi életünk részét képezik. Mi is mások vagyunk. A digitalizáció nak sajnos olyan hatása van, hogy az emberek egy szobába zárkóznak be, és egyfajta párhuzamos életet folytatnak. Az első az első művem művemet a spanyol királyi színházban mutatták be, és ez volt az első olyan mű, amit női színdarab író, illetve opera szerző írt. Ez néhány évvel ezelőtt volt. Tehát bizonyos ajtók megnyílnak, de szerintem nagyon fontos az, hogy nagyon sok nő a világban úgy döntött, hogy kijelenti azt, hogy mostantól kezdődik az életünk hátralévő része, megváltoztatjuk a világot, és úgy gondolom, hogy a művészeknek kötelessége az, hogy ezt meg is tegyék. A mi feladatunk az részben, hogy megváltoztassuk a világot. Emlékezzünk azokra a nőkre, akik úgy döntöttek a történelem során, megváltoztatják a világot, amikor még az egyenlőségről nem is lehetett beszélni. Sokan nagyon magas árat fizettek ezért, pedig ez egy normális követelés, és még továbbra is tart a harc ezért. Emlékezzünk, emlékezni szeretnék Pilar Rubilányeszre, aki azért halt meg, mert a szabadságért és a demokrácia harcolt Spanyolországban a diktatúra idején. Az ellenállásban dolgozott, és és nagyon sok mindent tett azért, hogy a szabadságért harcolhasson. Én más szempontból is kötődöm ehhez a nőhöz, hiszen ősöm volt, és szeretném azt elmondani, hogy az lenne a legfontosabb, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. A Medvimin Fest Szeretném, hogy nem csak, ne csak egy spanyol fesztivál legyen, szeretném, hogyha az európai fesztivál lenne, mert a spanyol mozgalom, amely valójában megarázta egész Spanyolországot, és a spanyol kormány elnöke kitüntetést is adott ezért, és foglalkozott velünk az ENSZ is, illetve más fórumokon is elismerést kaptunk, és most eljutottam oda, hogy itt lehetek önök előtt. Szeretném tehát, hogy ez egy európai mozgalommal nőné ki magát. Európában az egyik komoly érték, ami összeköt minket, az a művészet. Nos, ez a hatalom évszázada, és szeretném, hogyha a nők, illetve a művésznők is szerepet kapnának ebben a folyamatban. Szeretném most azt bejelenteni, hogy a medvimin Fest szeretne két szemét kitüntetni, a FEM szakbizottság elnökét és Vera Jurovát. A Mad Women díjat szeretném nekik átnyújtani a 2018-as évre, mert úgy gondolom, hogy az, amit a nőkért tesznek, az nagyon fontos, igazi eredményeket tudhatnak magukénak. Például ez a mai tanácskozás is egy nagyon komoly mérföldkő, úgyhogy mindenképpen el kell ismerni ezeket a, a erőfeszítéseket, szerintem nem csak politikai szempontból, hanem jó lenne, hogy a társadalom is ezt megtenni. Európa csodálatos kontinens, és minden évben szeretnénk egy-egy országot meghívni a Mad Women Fesztiválra. A szabadság, a sokféleség, a férfiak és nők egyenlőségének megjelenítése, vagy megjelenése a Mad Women Fesztivál. Azt hiszem, hogy a jövőben pontosan erre van szükség. Egész biztos a végtelenség tudnám folytatni, de sok időnk nincsen. Sokan kértek arra, hogy hogy énekeljek valamit, nem tudom, hogy mit énekeljek. De valami olyasmit szeretnék most itt előadni, aminek valójában semmi köze ehhez a mai megemlékezéshez. Ugye Rossini centenáriumot írunk. Rozina, azt hiszem, hogy a azt hiszem, hogy Rozina megtestesíti azokat a nőket, akik szeretnének valamit elérni, akik harcolnak. És azt gondolom, hogy a világ mindenkihez tartozik. Egy kicsit engedjék meg, hogy eh, a hangomat hallassam, és szeretnék mindent megköszönni, amit önök tesznek értünk. Van egy kezdeményezésünk, önöknek pedig megvan a lehetősége, hogy eh, jogszabályokat hozzanak létre. Lo vincirò, questo határa, Köszönjük szépen, nagyon-nagyon köszönjük. Szívből köszönöm önnek, Rádó asszony, ön megmutatta a tehetségét, képességét, és ezt a fantasztikus erőt, amit a nőkben látunk, a művészet erejét, ami összeköthet bennünket, ami biztosíthatja azt, hogy az egyenlő esélyek valóságá válhatnak. Nagyon szépen köszönöm és a lehető legjobbakat kívánom a fesztiválra. Remélem, hogy egész Európában láthatjuk majd Önöket, és egész, az egész világon, és eljutatják mindenkihez ezt az értéket. Köszönöm szépen a megnyitó beszédeket, biztosasszony, rendezőnő asszony és a művésznő. Most ezzel a nyitó résznek vége, és most pedig rátérünk a különböző panelekre. Nagy örömmel adom át a panelek moderátorainak az elnöki szerepet. Az első panel elnökét, Liliana Rodriguez képviselőnőt várom itt, portugál képviselőnőt itt, ő fogja az első panelt eh, irányítani. Köszön Belgehán az Európa Tanács parlamenti közülésének tagja, és Mikaela Soldrova, európai parlamenti képviselő vesznek ezen részt. A három eh, panel vita a nők a média világában, a nők és a lányok megerősítése a digitális világban, illetve a digitális korszakban az egyenlőség erősítése. Ez a három téma eh, áll ma a napirendünkön. Egy nagyon rövid szünetet tartunk, amíg eh, átadjuk a helyünket. Bom dia. Bonjour. We will begin the first panel. Akkor megkezdjük az első panelünket. Az a megtiszteltetésért, hogy eh, itt van közöttünk Begehen asszony, aki az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja, és asszony, aki Európai Parlamenti képviselő és szerzője a nők és férfiak közötti egyenlőségnek a média szektorban. Most, egy portugálul folytatom. Nagyon fontos a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elérése. Ez a legfontosabb a modern társadalmakban. A médiában is nagyon fontos szerepet játszanak a nők, ahhoz, hogy egy olyan világot lehessen létrehozni, ahol a nők és a férfiak ugyanolyan jogokkal rendelkeznek. A cél az az, hogy megfelelő reformokat támogassunk, kiépítsünk, viszont azon is arról is gondolkodnunk kell, hogy ezeket tényleg végre is hajtsák. Azon vívmányok mellett, amelyeket már elértünk, még mindig vannak előítéletek a nőkkel szemben és a nőkről a férfiak és a nők képviselete a médiában nagyon különböző a nők kárára. Ezen kívül a kommunikációs formákban is alul képviseltek a nők, pedig ez gond, hiszen a nők nagyon jól tudják a különböző aktuális kérdéseket kezelni. A kommunikációs szektor mindig is egy olyan szektor volt, amely a férfiaké volt. Az első lépés az, hogy ezt a hagyományt megtörjük, a második pedig az, hogy egy olyan tartalmat eh, érjünk el, ahol a kommunikációs eh, eszközöket jobban a nők vezetik, annak érdekében, hogy az egyenlőtlenség a férfiak és nők között megszűnjön, pozitív diszkriminációra van szükség átmenetileg de ez nem elegendő ahhoz, hogy elérjük a célunkat, hiszen továbbra is vannak egyenlőtlenségek. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy a nemek egyformán legyenek képviseltetve, mind nemzeti, mind pedig európai szinten. Ehhez specifikus kritériumokra van szükség, mind a karrier eh, eh, kapcsán, mint pedig a különböző médiák eh, tudósításai kapcsán. Az oktatás is sokat tehet a nők szerepének elősegítéséért. Aktív politikára van szükség ahhoz, hogy a nők a munkájukat, a családot egymással kombinálni tudják. Fel kell az erőszakkal szemben, arra kell törekedni, hogy a nők megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek. A telekommunikációban, médiában sokat lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, és ezáltal megváltoztassuk a fejekben a hozzáállást ezekhez a kérdésekhez. Az Európai Parlament már sokat tesz, hogy elérjük ezeket a célokat. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és most pedig angolul folytatom. Szeretném elmondani, hogy interaktívá szeretném tenni ezt az eseményt, Twitteren is lehet tudósítani erről az eseményről, és az IVD 2018-as hashtaggel. Ezen kívül egy Slido nevű eszközt is alkalmazunk. Slido, vagy Slido, Slido nevű eszköz, amelyel kérdéseket teszünk fel, kérdéseket tehetnek fel önök is, hogyha van valakinek egy okostelefonja, tabletje vagy laptopja, akkor csak annyit kell tennie, hogy a slide ra bejelentkezik, és beírja a kódunkat. De most egy kicsit abba is hagyom, hogy be tudjanak lépni erre az applikációt. okay? Uh, this, this tool allows. Ezzel az eszközzel a közönség is beszállhat a vitába. Lesz egy kis kutatás is, amelyre önök válaszolhattak. Minden egyes panel végén a moderátor elmondja a választ, most gyakoroljuk ezt a tesztet. Két kérdéssel. Uh, the first answer is, the first uh, is... Az első kérdés, melyik országból érkeztek? Ez egy nyílt kérdés, és itt beírhatják, hogy honnan érkeztek. As you may see, the results, uh, the results uh, have appeared in the form of a world uh, cloud. It is Ez megjelenik egy ilyen felhőben, hát láthatják a kivetítőkön, hogy honnan érkeztek. A második kérdés az az, hogy milyen szervezettől vagy intézménytől érkezett valaki, itt ki lehet választani, hogy ki honnan érkezett. Well, most of us are from European Parliament. It's natural. natural. Legtöbben az Európai Parlamentben vagyunk itt. Mindenki láthatja a kivetítőn az eredményeket. Ezzel az eszközzel a közönség is feltehet a panelistáknak kérdést. Emlékeztetek arra, hogy az európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők is feltetnek kérdést, Úgyhogy felteszik a kezüket és kitörtik a felszólalási kártyákat. Azok, akik online követnek bennünket, ők is hozzászólhatnak ezen a úton. Érdekes kérdésekre is lehet majd válaszolni, például a thumbs up szimbólumra kattintva. A legérdekesebb kérdéseket, amiket a közönségtől kapunk, azt pedig majd megválasztják a panelisták, ahol lesz rá idő. Két kérdés megjelenik most, például hogyan mutatják be a nőket a médiában, a másik kérdés pedig az, hogy hogyan lehet a nők hozzáférését növelni az új technológiák irányába. I do hope you will enjoy using this tool for our events. For the first panel, we will have two polls. Az első uh, pan, uh, panelben uh, és két kis közvéleménykutatás lesz. Ezek uh, a következők. Az első, mit gondolnak, meg, milyen arányban tudósított nőket érintő eseményekről a média 2015-ben. Ez több válaszos kérdés, több opció lehetséges, 13 százalék, 37 százalék, vagy 65 százalék. A második kis közvéleménykutatás. Mit gondolnak arról, hogy 2016-ban um, a 100 uh, legjobb film közül há, milyen arányban hordtak a női főszereplők szexuálisan kihívó öltözéket. 10,9%-ban, 25,9%-ban, vagy 50,7%-ban. Hogyha valaki online követi az eseményeket, és szeretne feltenni kérdést Bilgehán asszonynak, majd ő is, azt meg lehet tenni a szlájdon keresztül, és meg fogja próbálni válaszolni ezeket a kérdéseket Bilgehán asszony. Most pedig szeretném megadni a szót Gülszön Bilgehán asszonynak, aki az Európa Tanács parlamenti közülésének tagja, és 7 percre most megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselő kollégák, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének nevében hadd mondjam el azt, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek március 8-án. Egy nagyon fontos nap a nőknek. Nagyon örülök annak, hogy eh, Nagyon örülök annak, hogy ilyen csodálatos hangokat hallottunk. Hurádó asszonynak külön köszönetet mondok, kiváló volt az, amit, az, az ének produkció, amit hallottunk tőle. Tisztelt kollégák, március 8-a mindig fontos. Ismét eltelt egy év, március 8-a óta, és sajnálatos módon a férfiak és nők közötti egyenlőség elérése mindig, még mindig cím, eh, még mindig eh, célkitűzés marad. A nők hogyan alakítják a médiát, ez lehetne a beszédem címe de spontán módon is felmerülnek kérdések. Valójában a nők alakítják a médiát? Vagy sokkal inkább a média alakítja, médiák alakítják át a nőket? Vagy a nőkről alkotott képet? Nos, sajnálatos módon ismerjük erre a kérdésre a választ. Az Európa Tanács összes tagjában, 47 országában a nők minden esetben alulreprezentáltak a médiában főleg a vezető pozíciókban igaz ez, illetve a döntéshozó pozíciók esetében. Van egy üvegplafon, amely megállítja az ő előrehaladásukat a gazdaságban, és ez igaz a médiában is. De természetesen a nők azért jelen vannak, ott vannak a humanitárius válságok eset területén is, ott vannak a háborúk területén is. Jelenleg Szíriában van például a lányom, aki újságírónő. Én természetesen nagyon aggódom miatta, érte, de rendkívül büszke is vagyok rá, hiszen ez egy hiszen a lányom egy bátor újságírónő, és a kockázat ellenére vállalja a hivatását ilyen körülmények között is. Tudom, hogy más újságíró nők is harcolnak úgymond más frontokon, például a tényfeltáró újságírók, ahogy ezt láthattuk, ez sokszor veszélyes is lehet, például a máltai meggyilkolt újságíró esetében, Daphne Caruana esetében. A médiában dolgozó nők nem kerülhetik meg az egyenlőtlenség különböző eseteit, például azt, hogy nem egyenlő fizetést kapnak a nők és a férfiak ugyanazért a munkáért. Kerry Gracie, a BBC egyik főszerkesztője, aki már 30 éve a BBC-nél dolgozik, éppen ezért lemondott nem régiben. Nem tudja el, elfogadni azt, hogy a BBC-n belül is, a brit televíziózáson belül is van egyfajta illegális remunerációs rendszer. Végre a nőkkel elkezdtünk komolyabban foglalkozni, ők lettek a főszereplők. Elvileg Robinski Weiss írt egy, írt egy tanulmányt a nők helyzetéről. A női újságírók 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfi újságírók Európában. Belgiumban például ez az arány még nagyobb, 24 százalék. és abban is különbözőséget láthatunk, hogy mekkora a nők aránya, 30% általában női újságíró nők aránya. A nők, a nőket általában ritkábban alkalmazzák teljes munkaidőben, tehát több nő van, több nő dolgozik részmunkaidőben, és ezért is ö, ö, szociális szempontból rászorultabbak. A nőknek általában rövidebb a karrierje, nos, több nő él egyedülálló anyaként egy vagy több gyermekkel. Újságíróként ezt még nehezebb megoldani. A digitális írában sajnos ezeknek az újságírónöknek a munkája nem ér véget a szerkesztőségben, hanem este is kell sokszor otthon dolgozni. Az újságírónők sajnos sokszor áldozatai a kiberüldözésnek, vagy kiberzaglatásnak a 30 év alatti nőket ez különösen súlyosan érinti, és alapvetően nőgyűlölő jellege van ezeknek a zaklatási eseményeknek. A női dolgozók negyede elszenvedett már ilyen típusú zaklatást vagy erőszakot a médiában, és a nők háromnegyede már ki volt éve fenyegetettségnek, vagy megfenyegették őt, őket. A nők alul reprezentáltak a médiában, ez is mutatja az egyenlőtlenséget. Ennél még aggasztóbb az, hogy nagyon sok sztereotípiát láthatunk a médián keresztül, sőt a média, ez csak, a média csak sokszorozza ezeket a társadalomban egyébként is meglévő jelenségeket. A nők kevésbé láthatóak, mint a férfiak, és amikor megjelennek, akkor általában hagyományos szerepeket osztanak rájuk. Tehát a szépség, a gyengétség, vagy a megbocsátás alapján jellemzik őket, akár az erőszakot is megbocsátják, ugye ez az egyik jellemvonásuk. azért a nőknek ennél több jellemvonása van. Az isztambuli egyezményre az imént utaltunk, ez a világon a legteljesebb jogszabály, az Európa Tanács készítette ezt el, az Európai Parlament ezt aláírta nem régiben. Nos, ez az egyezmény azzal a célral jött rétre, hogy a nők elleni erőszakot megelőzze, felépjen ellene, és konkrét eszközöket, meg, konkrét eszközöket fogalmazunk meg a média szerepére nézve. A magánszférának, és mindenképpen ebben ki kell venni a részét, az IKT szolgáltatásoknak is, és a médiának is nagyon fontos az, hogy a szólásszabadságot és a függetlenséget természetesen figyelembe vegyük, tiszteletben tartsuk. A különböző szakpolitikák megvalósításában azonban, mint említettem, ezek, a, ezek az ágazatok, ezek a szereplők részt kell, hogy vegyenek, és önszabályozást kell végrehajtani, hogy meg lehessen állítani ezt az erőszak spirált, a nők el, amit nők ellen hajtanak végre. Törökországról szeretnék most beszélni. Törökországban újságírónak nagyon nehéz lenni. De engedjék meg, hogy a Doán csoportról beszéljek. Négy nő igazgatja ezt a csoportot, Nos, az az egyik célja ennek a csoportnak, hogy a médiában fellépjen a nők elleni erőszakkal szemben. Van egy segélyvonaluk is, ahol az erőszak áldozat, amit az erőszak áldozatai fölhívhatnak, és azt gondolom, hogy sokat segítenek ezzel a török társadalmon. Aztán Izland is érdekes példa, hiszen ez az egyik leg, legegyenlőbb ország a világon a médiában 2016-ban egy egyenlőségi napot szerveztek. Az volt az egyik cél, hogy egy szimbolikus napot rendezzenek az izlandi az izlandi tévének a riportalanyai 38%-ot tesznek az összes riportalany közül, ez általában 25% szokott lenni a világban. Nos, 2016. októberében azt a cél tűzték ki, hogy megváltoztassák, megfordítsák ezt az arányt, tehát több nőt kérdezzenek meg, mint férfit, és remélték, hogy ezt majd követik más országok is. Online média, nos, ez egy másik harc téri lehetőség, ahol lehet harcolni az egyenlőtlenség ellen, a szexizmus megnyilvánulása, akár nyelvi megnyilvánulása ellen. Nos, sajnos a nők ezen a e, területen sajnos még inkább kivannak téve a különböző negatív kommentároknak, akár szexuális jellegűen, jelleggel is. Sajnos e, a különböző a különböző előítéletek megduplázódnak sokszor ezeken az online e, platformokon. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az információs technológia, illetve a tudomány területén megállítsuk ezt a, fogal, meg, megállítsuk ezt a folyamatot, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor a jövőre nézve se tudunk elérni komoly eredményt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, nincs arra egy egyszerű megoldás, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Több fronton kell föllépni, többféle dolgot kell egyszerre megtennünk, és ezekről a különböző Európai Uniós szerveknek, illetve az Európa Tanácsnak vannak ajánlásai, jelentései, állásfoglalásai, de nagyon fontos, hogy ezeket meg is valósítsák, végre is hajtsák. Hazám Törökország volt az első ország, amely az isztambuli egyezményt aláírta, de hát az eredményről azt hiszem nem kell sokat beszélnem. Alá kell ratifikálni kell, de alkalmazni is aztán elmúlt egy ott újabb év, a férfiak és nők közötti egyenlőség továbbra is megvalósítandó cél. Egy dolog biztos, a média mindenképpen megkerülhetetlen szövetséges, hogy ezt a harcot végrehajtsuk. Talán láthatták, látták a The Post című filmet, a Washington Postról szól. Ez egy bátor nőről, aki nem is újságíró volt. Ez a bátor nő képes volt arra, hogy folytassa e, a politikai nyomás ellenére a munkát, és ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa. A követendő példa, köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, madam. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bevezetőjét, és remélem, hogy e, ha kapunk kérdéseket, nyilván megnyitom a vitát, 20 percünk van erre. Magyarországról. Mátrei Márta, eh, asszonynak adom meg a szót a Magyar Parlamentből, az országgyűlésből. Önél szó. Hát, elnök asszony, tisztelt résztvevők! Rendkívül fontosnak tartom, hogy a média világáról beszéljünk, hiszen a fejlődés lélektannal foglalkozó szakemberek joggal tartanak attól, hogy a média veszélyezteti a gyermekek érzelmi és értelmi fejlődését. A rádió, a televízió, az újságok, a reklámok, a plakátok sokasága információk halmazát zúdítják az emberekre. Hatása minden embernél más és más. Az internet előretörésével a média háttér teljes átalakítása várható. A társadalomban a legsérülékenyebbek a fiatalok, a média képes alakítani, befolyásolni értékrendjüket. Brit kutatásból kiderült, hogy a közösségi médiák túlzott használata különféle mentális betegségek kialakulásához vezethetnek. 2016-ban Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiát fogadott el, amely a gyermekek védelmét szolgáló szabályok és intézkedések hangsúlyosabb érvényesülését célozta. Magyarországon a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amelynek női elnöke van, 2016-ban felmérést készített a nők médiabeli reprezentációjáról, elsősorban a televíziózás területén. Megállapította, hogy a magyar médiában többnyire jelen van a nemi sztereotípiák mentén való ábrázolás, akárcsak a társadalmi realitásokat inkább tükröző nő és férfikép. 2017-ben a köztulajdonban álló műsorszóró szervezetek vezető testületeiben a nők aránya Magyarországon 24% volt. Sajnálatos, hogy Európa szerte ez jóval alacsonyabb, a média szervezetek legfelső döntéshozatalában a nők aránya. A nők képesek arra, hogy pozitív irányban tereljék a média világát. Ők azok, akik rá tudják irányítani a figyelmet arra, hogy erős összetartó családokra, erős közösségekre van szükség, hiszen erős családokra lehet erős nemzetet építeni. Mindenhez elengedhetetlen a lelki, a fizikai és az anyagi biztonság. Ezt a biztonságot mi nők a média világán keresztül is tudjuk közvetíteni akkor, ha olyan országban élünk, ahol a kormánynak fontos a családközpontú köznevelés, a gyermeknevelést támogató családpolitika, a stabil gazdaság, az egészséges időkor, időskort biztosító egészségügyi és szociális ellátás, erős egyházi, polgári közösségek és a közösséget formáló kultúra. Természetesen Magyarországon mindez a férfiakkal együtt képzelhető el, hiszen velük együtt kerek a világ. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! I'm receiving some complaints. Uh, they are asking for the um, people speak slower because of the interpreters. Kérem, hogy egy kicsit lassabban próbáljanak beszélni, hogyha lehet, hogy a tolmácsok is tudják uh, követni, és akkor Ciprusról Mariela Arisztentennek fogom megadni a szót. Emberjogi és uh, Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Ciprusi Parlamentből. Köszönöm szépen! A média nagyon kompetitív e, ágazat, a kultúra és a környezet ezen a területen a férfi prototípusokat termeli ki, és a nőket elnyomja. E, ez minden döntéshozatali mechanizmusra hatással van különböző tanulmányok készültek Ciprusra vonatkozóan is, és ezek is nagyon aggasztóak. A a médiában dolgozók 19%-a csak nő, és a szociális médiában ez egy még alacsonyabb érték. Tehát nagyon alacsony számokról beszélünk. Az a hírközlésben csak 8% a női arány a rádió és a televízió területén, illetve 9% a rádióban és 30% a televízióban. Tehát nagyon fontos megváltoztatni a helyzetet, hiszen bizonyos aspektusok, mint például az ország tevék, tevékenysége, politikai, gazdasági tevékenysége és az ezekről szóló beszámolás férfiak kezében van. Emellett az eh, a hírközlés eh, inkább férfiaknak szól. Ez emiatt nagyon fontos diversifikálni a helyzetet, és erősíteni a valódi nemek közötti egyenlőséget a tömegmédiában, a közmédiában. Nem csak azok, akik a híreket bemutatják, hanem a célcsoport is, főleg férfi célcsoport. Ezt diversifikálni kell, ez elengedhetetlen. Emellett pozitív lépésekre van szükség, és olyan mutatókat kell kidolgozni, amelyeket segítik, adatokat kell kere- gyűjteni, információt gyűjteni, arra vonatkozóan, hogy hogyan mutatják be a híreket, milyen hírekről van szó, és ki mutatja be ezeket. Mindez természetesen nagyon méreható képeket alakít ki a nők szerepéről, a férfiak szerepéről, és a nők és a férfiakról szóló nagy mítuszok, mítuszokra vonatkozóan. a férfiak uralma e, a munkahelyen, ezt meg kell szüntetni azért, hogy megszűnjön a bérkülönbség, és mindenki e, egyenlő bért kapjon egyenlő munkáját. Köszönjük szépen a hozzászólását. Most megadom a szót Rasmus Nordnixnek, e, Dániából, elnézést a kiejtésért. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az ülést, ezt a konferenciát. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak beszéljünk a dolgokról, ez a tanulmányokról, az adatokról. Nagyon sok adat és tanulmány áll rendelkezésre. Tudjuk, hogy mi a helyzet, tudjuk, hogy a nők alulreprezentáltak mind a kultúrában, mind a médiában. Sokkal inkább valódi fellépésre van szükség. El kell mondanunk, hogyha van közfinanszírozás, akkor eh, egyenlő eh, képviseletet követelünk. elhangzott, úgy 20 évvel ezelőtt is, és ma is a filmek 90%-át férfiak forgatják. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Kvótát kell követelni, hiszen csak így lehet, így lehet pozitív példákat felsorakoztatni, hogy 20 év múlva ne legyen szükség kvótákra. Ne tanulmányozzuk a dolgokat, hanem tegyünk valamit a dolgok megváltoztatásáért. Thank you so much for your... Köszönjük szépen a hozzászólását, de valóban kótákra van szükség. Norvégiából a családügyi és Kulturális Bizottság elnöke, Trant ennek adom, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A média nagyon fontos szerepet játszik a demokráciában, és az újságírók és a hírközlők kritikus megközelítésétől függünk. A média kulcsfontosságú tehát, hiszen nem szabad, hogy elveszítsük ezeket a kritikus szemeket és füleket. A e, férfi dominancia mindenütt megfigyelhető, minden országban, és átlagosan a igazgatók 80%-a férfi, és hatalmas a nemek közötti hézak. Hogyha továbbra is csak férfiak vezetik a média világát, akkor ez egy kiegyensúlyozatlan világ lesz. Ez problémát jelent, mert a termékeket és a szolgáltatásokat nőknek és férfiaknak kell készíteni, de ráadásul nagyon sok kompetenciától is elesnek így. Az algoritmusok, nagyon sok helyen algoritmusok határozzák meg a média fogyasztást, és ezen nagyon sok olvasót, nézőt vesztenek. A digitális jövőben a kompetitív jellege csak erősödik ennek a területnek. Nagyon fontos, hogy a szexuális erőszak és a zaklatás elleni harc ebben az ágazatban ugyanolyan prioritás legyen, mint másutt. A szexuális zaklatással kapcsolatban készült egy felmérés, és ennek az eredménye azt mutatja, hogy a médiában dolgozó fiatal nők vannak leginkább kitéve a szexuális zaklatásnak. Az erős és öntudatos vezetés, a nők szerepe a vezetőségekben, ez elengedhetetlen eh, ahhoz, hogy a média és a eh, hír eh, portálok helyzete erősödjön. Nagyon fontos a tudatosság, és konkrét fellépésre van szükség. Köszönöm szépen. Thank you so much. Uh, Köszönöm szépen. Most megadom a szót a romániai képviselőnek, Krisztin Julisticnek. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, uh, franciául beszélek, hogy, és aztán majd románi, románul is. Minden meghívottat szeretnék köszönteni, minden nőt. Én Romániából érkeztem. Az Esélyegyelőségi Bizottság um, elnöke vagyok a román parlamentben. Ne felejtsük el, hogy ma nem csak a nők, nem a nő nap van, hanem a női jogok napja. A nők harca folytatódik, hogy behozzuk azt a több száz éves szenvedést, diszkriminációt. Nagyon fontos emlékeztetni évente egy nap legalább erre. Az év többi napján ugyanis nem igazán beszélünk erről a kérdésről. De ennél még fontosabb, hogy fellépjünk, hogy cselekedjünk, hogy hogy újra behozzuk azt, amit elvesztettünk az év századok során. Az üzenetemet románul szeretném közvetíteni hogy román nyelvet is halljuk ebben a párbeszédben, az interkulturális párbeszédben. Köszönöm szépen! az európai és nemzeti összefüggésben. Vannak bizonyos fontos dolgok, amelyekre emlékeznünk kell. Románia, Romániának erősítenie kell a nők részvételét a közéletben. A nők gyakran kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak, gyakran áldozatai erőszaknak, visszaélésnek, és kevésbé jól képviseltek a döntéshozatali folyamatokban. Sajnálatos módon különböző klisék, sztereotípiák alakultak ki, gyakran a nőket, nőkre úgy tekintenek, mint a feleség, a háztartási háztartásbeli személyre, és a férfi az, aki a kenyérkereső, és aki eltartja a családot. A Vilniuszi ügynökségek statisztikája szerint a nőket gyak, nőket ritkábban mutatják be a médiában, és kevésbé előnyös szerepen. A férfiak gyakrabban jelennek meg, mint sztárok vagy szakértők. Ezt mérhetjük abban az értelemben is, hogy a nők milyen szerepben jelennek meg a médiában. és milyen képet festenek róluk. Științei și tehnologiei. Cu aproape 500 de mii mai puțin decât urmă. Romániában romlott a helyzet ebben az összefüggésben a nők reprezentációját illetően például az egyetemet végzettek és a tudomány területén. Itt eh, például a Romániában eh, az a stratégiai projekt, amelyet egy európai program finanszíroz, azt javasolja, hogy dolgozunk azon, hogy a nők szerepét pozitívabban mutassuk be a e, társadalomban. És itt mindenek előtt a nők médiában való megjelenésére gondolok, és arra gondolok, hogy milyen, milyen szerepben jelennek meg általában a társadalomban, de a médiában is konkrétan, illetve a munkaerő világában a nők. Végezetül összefüggés, összefoglalóként hadd emlékeztessek néhány fellépésre, konkrét fellépésre nemzeti szinten a nők szerepének javítása érdekében a média, médiában. A május 8-a a női és férfi esélyegyelőség napjá lett, és 2016 óta szervezünk rendezvényeket a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség témájában. 2016. május 4 és 11-e között nagyon sok iskolás és gimnazista vett részt különböző rendezvényeken, írónők, üzletasszonyok, a médiában fontos szerepet játszó nők vettek részt ezeken a rendezvényeken, filmeket mutattunk be, a családon belüli erőszakról rendeztünk vitákat, az emberkereskedelemről beszéltünk vitákat, illetve interaktív integratív rendezvényeket tartottuk, illetve a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség témájában rendeztünk különböző pályázatokat és versenyeket iskolások és gimnazisták számára. 2017-ben ugyanez az ügynökség Sajnos lejárt a hozzászólás ideje, mondja az elnök, a hozzászóló folytatja. Facebookon, a Facebookon is tartottunk Facebookon is indítottunk különböző kezdeményezéseket és akciókat, és most zárásképpen mindenkinek sok sikert kívánok, és konkrét jó projekteket és jó munkát! Okay. Thank you so much. Köszönöm szépen még plusz 10 percünk van maximum, ami pedig eh, a Slido kérdéseket eh, illeti, a közönség is eh, hozzájárulhat ez a kis közvéleménykutatáshoz. Most felolvasom a két kérdésre adott válaszokat. Az első kérdésre a válasz ez az a kérdés volt, hogy milyen arányban tudósított nőkről a média világszerte 2015-ben. 37% volt itt az arány 2015-ben. A második kérdésre a válasz az ott a kérdés, hogy milyen arányban voltak a száz legjobb filmben a nők szexuálisan kihívóan felöltöztetve. az arány 25,9% volt. Tehát nem igazán jól tudjuk eltalálni a helyes válaszokat. Uh, regarding the questions. A legnépszerűbb kérdés a slide-on. mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a nőket pozitívabban mutassák be a médiában? Bélken asszony megválaszolhatja ezt a kérdést. Oui, en fait, euh, les électeurs ou les Nos, a választók és a tévénézők között is vannak férfiak és nők is, tehát ez kínálat-kereslet kérdése természetesen. Szerintem állást kell foglalni, mégpedig a nők feladata az, hogy erőteljesebben állást foglaljanak. Olyan nőkről beszélek, akik megveszik az újságokat, elolvassák az interneten, és követik a dolgok alakulását, és ezeknek a nőknek kell kifejezni a véleményüket. Az előbb hallottuk ezt a példát a türelmesen várakozó kisbabáról, illetve a, a hangosan tiltakozó kisbabáról. Ez egy hosszú harc lesz több országban is. Ez így van, amikor Strasbourgban dolgozom az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén, akkor a mi szakbiz- szakbizottságunkban évek óta dolgozom, 15 éve ez a munkahelyem, Olyasmi ez, mint az önök esetében, van előrelépés, itt-ott haladás, de hát egy lépés előre, két lépés hátra. Sajnálatos dolog ezt látni. Az, alap, azután, hogy a nagy, nagyanyáink mit tettek évtizedekkel ezelőtt, néha az a benyomásom, hogy a nagy anyáink előre haladottabbak voltak, mint az unokáink, ahogy látjuk a életmódbeli változásokat, a gondolkodásmódbeli változásokat, illetve hogy a gyűlölet milyen szinten jelentkezik, akár férfiakkal, akár nőkkel szemben. De hát parlamenti képviselőként azt gondolom, hogy folytatni kell a harcot, itt is az EU-n belül is, az Európa Tanácson belül is, Strasbourgban is, mindenhol, minden országban folytatni kell ezt a harcot, és nagyon örülök annak, hogy itt eh, legalább egyenlőség van, legalább annyi nő van itt, mint férfi. Azért több a nő, mint a férfi, de ez szokásos nőnapkor. De folytatni kell, mondom, a harcot nem csak a médiában, hanem mindenhol, az összes ágazatban. A művészetek, a filmművészet, a zene területén. Feladatunk és kötelességünk, hogy bízzunk a nőkben. Thank you so much, madam. Uh, now I will give the floor. Köszönöm szépen. Megadom a szót most Michaelának, jó barátomnak, hogy lezárja ezt a panát két percben. Hát ez nagyon kevés idő. Köszönöm szépen. zárásként szeretnék köszönetet mondani látogatóinknak, önöknek, akik részt vettek ezen a fontos vitán. Gizen Birken, Birken asszonynak szeretnék köszönetet mondani a beszédért, és elmondhatjuk, hogy az Európa Tanács és az Európai Parlament egy hullámhosszon van. Azt akarjuk, hogy a nők több befolyással rendelkezzenek a médiában, a társadalomra, és azt szeretnénk, hogyha a nők láthatóbbá válnának, hallhatóbbá válnának a médiában. Az esélyegyenlőség a média területén, ez, ez, erről a témáról készítünk jelentést, meg vagyok győződve róla, hogy a társadalom nagyobb női befolyást érdemel. A záró ö, ö, jelentés, a végleges jelentés kompromisszum eredménye lett. Rodriguez asszony is nagyon nagyban hozzájárult ennek a jelentésnek a sikeré, sikeréhez, és ezért őszinte köszönettel tartozom. A nők sebezhetőbbek a munkavilágában is. Nagyon fontos, hogy példát mutassunk, és javaslatokat, megoldási javaslatokat tegyünk. Hadd említsek néhány számot, ne felejtsük el, hogy a, az újságíró diplomával rendelkezők 68%-a nő, de 20-30%-uk van csak vezető szerepen, tehát ez nem nevezhető eh, eh, kiegyensúlyozott eh, részvételnek. A nők és a férfiak bére közötti különbség a médiában is 17%, tehát itt se valósul meg az egyenlőség. A nőket sokkal kevésbé ö, idézik, vagy hívják meg, mint szakértőt, vagy kommentátort, 17 a kevesebb. A nők és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak, de nehezebb körülmények között kell helytállniuk. Az elsődleges probléma a nők gyenge részvétele, vagy alacsony részvétele a média vezetői posztjain. Nagyon fontos szerepet játszik ez a média szervezésében, a kultúra terjesztésében, a nőknek nehéz összeegyeztetni a munkát a családi élettel. A jelentésünkben nem új jogszabályokat javaslunk, hanem sokkal inkább meg akarjuk valósítani, meg akarunk valósítani a már meglévő jogszabályok végrehajtásával e, és betartásával ezt az új e, helyzetet. A diszkrimináció ellenes irányelv, a foglalkoztatási irányelv, az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó irányelv, illetve a munka és a család élet összeegyeztetésének irányelve, ez, eh, erről szól most a vita a parlamentben, de vannak más eh, fellépések is, a eh, továbbképzés, a képzés továbbképzés, a belső szabályok betartá, betartatása, a jó gyakorlatok, a példák megosztása, kampányok, mint például a kis malac, szexista malacok kampánya Csehországban, e, illetve más e, kampányt is említhetek, e, amelyek Belgiumban is megvalósulásra kerültek. Az expertária kampányt is említeném, itt nagyon fontos szerepet játszanak a, játszik a nők tapasztalata, szakértelme. Nagyon sok újságíró nő van, akik kifejezetten bátrak. Ez a kérdésem tehát, hogy hogyan tudjuk közösen támogatni e, ezeket a jó példákat, és terjeszteni ezeket a jó példákat. Nagyon sok e, ismert e, és erős női példát említhetnénk, például az meghívottainkat is. A török parlament alelnökének eh, jelenlétét szeretném kihasználni pozitívan. Eh, ön újságíróként is dolgozott, és hadd említsem azt, hogy még mindig vannak újságíró nők, akik börtönben vannak Törökországban. Azt kérem a török hatóságoktól, hogy szabadítsák őket ki. Násztisák asszonyra eh, Mm, utalok, őt életfoltig tartó börtönbüntetésre ítéltek politikai okokból. Nagyon nehéz a helyzet, de fontos, hogy felemeljük a hangunkat, és megpróbáljuk elérni az ő szabadon bocsátásukat. Nagyon örülök, hogy itt megoszthatjuk a véleményünket, a tapasztalatunkat, meggyőződésünket, és azt remélem, hogy a munkánk sikeres lesz. Ahogy ön is mondta, kedves kollega, elég jól megértjük itt egymást az Európai Parlamentben, hiszen a nők 40%-ban képviseltetik itt magukat, illetve a szakbizottságok vezetésében fele részben nők vesznek részt, úgyhogy ez egy más helyzet, mint amit a nemzeti parlamentekben megismertünk és megszoktunk, és a más intézményekben is. Azt remélem, hogy a jövőben javíthatunk még ezen a helyzeten. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és az együttműködésüket. Thank you, Michaela. I was very generous, as you can see. Nagyon nagyvonalú voltam, többet tettem, mint két perc, majdnem hat percig beszélt. Köszönöm szépen a vendégeinknek, a képviselőtársaimnak a hozzászólásokat, és mindenkinek, aki hozzászólt. Fel kell szólalnunk a nők elnyomása ellen, és mindenképpen szeretnék köszönetet mondani mindenőnek. Moderator of the second panel. Uh, Mrs. Kolejowska Havecki, Member of the European Parliament. Most pedig a következő uh, panelt átveszi képviselőtársam. Madam Commissioner, honorable members of European Parliament and Tisztelt parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők, hölgyeim és néhány uraim. Everyone on the second panel of uh, our special committee. Üdvözlök mindenkit a második panel beszélgetésünkön, amely arról szól, hogy jelenleg jobban bevonni a nőket a digitális időszakban. Mária Gabrielt, Üdvözlöm, aki a digitális gazdaság és társadalom biztosa, üdvözöljük őt. Uh, MIP Izakun Bilbao Barandika. Izaskun Bilbao Barandika asszony, Európai Parlamenti képviselő. Uh, Co-rapporteur of the recommendation to the Council on the EU priorities for the uh, sixth... És, uh, a jelen, társjelentéstevője az ajánlásoknak, amiket uh, az EU prioritásokat fogalmaztuk meg az ENSZ nőjogi ülésével kapcsolatban, és az EU minden részéről érkeztek képviselők, résztvevők. Videó üzenetet hallhatunk meg Carlos Mudas úrtól, aki a kutatási tudományügyi biztos, és bejelenti majd a női Innovátorok EU díjának győztesét. Mielőtt még belekezdenék a panelba, lengyelül szeretnék röviden egy kicsit hozzászólni. Kérem, vegyék fel a felhallgatót, az angol a második csatornán van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! a telekommunikáció szektora a lehető leggyorsabban fejlődik. A telekommunikációs termékek iránti kereslet nagyon nagy, ezért azt várjuk, hogy az elkövetkező öt évben mintegy 200 ezer munkavállaló fog hiányozni innen, és a nők alacsonyan vannak itt képviseltetve, csak 30%-ot tesznek ki. A legtöbben alacsony szinten dolgoznak és kevés pénzt kapnak. A nők és a férfiak egyaránt használják a digitális lehetőségeket, viszont az intelligens ház, a dolgok internetje még mindig a férfiak kezében van, hiszen az apák és a fiak ezzel foglalkoznak. a új kommunikációs technológiák viszont lehetőséget kínálnak a rugalmasságra arra, hogy függetlenek legyünk minden tekintetben. Ez nagyon fontos az innovátor, a vállalkozó nők számára egy gyelő esélyeket tud teremteni. a nagy városi központon kívül is tudnak így a nők munkát vállalni, vagy oktatásban részesülni. A nők szakmai képzettsége nagyon fontos ahhoz, hogy a nők jobb bérezést kapjanak, jobb nyugdíjt kapjanak. Az alul kép, alul reprezentáltság nagyon rossz a nők szempontjából, főként a az informatika területén, és ezáltal több milliárd eurót veszíthetünk el. Az internet és a kommunikációs technológia lehetőséget kínál arra, hogy meg lehessen oldani a nők problémáit, de az Európai Unió problémáit is. Ezért azt kérem a tagállamoktól, hogy már óvodától kezdve és kötelező módon iskolától kezdve olyan projekteket vezessenek be, amelyekkel a lányok ilyesmiket tanulhatnak, például humanitárius mérnöki kérdéseket adnak érdek, és így ne blokkolják jövőbeli lehetőségeiket. Most pedig, hölgyeim és uraim, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a Slido-ra is be lehet jelentkezni, és First question is about which... És ezen a kis közönkutatásban lehet részt venni, hol van az EU-ban a legnagyobb aránya az informatikusoknak, a női informatikusoknak, Bulgáriában, Svédországban, vagy ész, Belgiumban, vagy Észtországban. A másik kérdés pedig az, hogy milyen arányban végeznek informatika szakon nő 97-29 vagy 51 százalékban. És kérdéseket is fel lehet tenni innen a közönségből, vagy online közönség részéről is fel lehet tenni kéréseket a vendégeinknek a slide-on keresztül, illetve, ahogy mondtam, szavazhatnak ezen a kis közvéleménykutatáson a vendégek, megválaszolják majd a legnépszerűbb kérdéseket a panel végén. Most akkor Maria Gabrielnek adom meg a szót, a biztosasszonynak, aki a digitális gazdaság és a társadalom, digitális társadalom biztosa, és övé a szó most. Yeah. Merci beaucoup, Madame kozlovska Köszönöm szépen, Koszlovszka asszony, Agnieszka, köszönöm Bilba, Bilbao Barandika asszonynak is, mindenkit üdvözlök itt, az európai parlamenti a tagállami parlamenti képviselőket, és az összes résztvevőt. Először is köszönetet mondok a meghívásért, örülök, hogy részt vehetek ezen a mai ünnepségen, a Nemzetközi Nőnapon. és hadd mondjam el még azt is, hogy kilenc hónapja vagyok európai biztos, azóta hagytam, akkor hagytam el az Európai Parlamentet, és nagyon örülök annak, hogy visszatérhetek ide, és pont, az, pont a női jogok védelmében tehetem ezt, nem csak a Nemzetközi Nőnap alkalmából látok itt ismert arcokat, sokakkal folytonosan találkozunk és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen elkötelezettséggel, ilyen hittel állnak ki a nőjogok mellett. Köszönöm, köszönjük, hogy eh, a többek között az Európai Parlament Női Jogi Bizottsága is ekkora elkötelezettséggel végzi a munkáját. Köszönöm tehát. Az Economistban tíz évvel ezelőtt megjelent egy cikk, amely arról szólt, hogy vajon elfeledkezette Kína és India a nők által jelentett vagy megjelenített fejlődésről. Nos, a GDP növekedésben nagy szerepe van, a, nagyobb szerepe van a nőknek, mint a digitális világnak, digitális gazdaságnak, vagy a kínai vagy indiai gazdaságnak. Ugyanakkor a társadalmaknak fel kell tenni egy kérdést, vajon a társadalom komolyan veszi-e ezt a gazdasági növekedési forrást. Ma olyan nőket és lányokat hallgatunk meg, akik a gazdaság számos területén, vagy a kultúra számos területén tevékenykednek, akár a digitális gazdaságban is. Engem nagyon aggaszt az, hogy mennyire hiányoznak a nők a digitális iparból. Digitális átállást élünk meg most. Valószínűleg a jövők szempontjából meghatározó lesz majd a digitális világ. Ez egy fontos dolog, erre megvannak a különböző statisztikáink, hogyha digitalizált lesz Európa, akkor az 410 milliárd euró plusz GDP-hez vezethet évente az EU-ban. Nagyon fontos az, hogy jobban tudjuk értelmezni az adatokat, ott van a mesterséges intelligencia, vagy a dolgok internetje, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek digitalisabbá tehetik Európát. Elképzelhető az is, hogy 3,9%-os gazdasági növekedést tudjunk produkálni minden évben Európában. Ehhez az kell, hogy egy, hogy több szakértő legyen az IKT és technológiák területén, vagy a digitális világban. Pár éven belül a munkahelyek 90%-án kell majd rendelkezni legalábbis alapismeretekkel a digitális területen. Mire van szükség? Nos, arra, hogy több nő dolgozzon a digitális vállalkozásokban, ezzel 16 milliárd eurónyi GDP-t lehet generálni az EU-ban. A startupok, a kezdő vállalkozások esetében is el kell mondjam azt, hogy ha nők a, ezeknek a startupoknak a vezetői, akkor nagyobb esélye maradnak életben ezek a startupok. Illetve a diverzitás, a sokféleség egy-egy vállalaton belül általában jobb eredményekhez vezet. A legutóbbi tanulmány, amely a nők helyzetéről, szerepéről szólt a digitális világban, erről szólt, és örömmel mondom el, hogy most először oszthatom meg önökkel ennek a tanulmánynak a következtetéseit. Azt gondolom, hogy először is tisztában kell lennünk azzal, hogy hogy állunk, hol állunk. A férfiak és nők közötti egyenlőség felé való haladás sajnos holdponton van, és nem nagyon történik előrelépés, ami tanulmányunkból is ez derült ki. Nagyon sok az a nő, nagyon sok olyan nő van ugyan az Európai Unióban, akik IKT diplomával rendelkeznek, de 2011-hez képest csökkent ezeknek a nőknek az aránya. Tehát a vállalkozásoknál is kevesebb olyan nő van, aki a digitális területtel foglalkozik, és egyre kevesebb vállalkozást hoznak létre nők a digitális területen. Öt, ötször annyi férfi van a kezdő digitális vállalkozások vezetői pozíciában, mint a nők az alapító nők száma fele akkora, mint a férfiaké, és a IKT vállalkozóknak a 10%-a nő csupán. Ami a 2010-15-ös időszakot életi, de egy tized, azoknak a, egy tized a nő, nők aránya a kockázati tőke létrehozásban. Nos, úgy gondolom, hogy a nők egész, egyre inkább hátra szorulnak, háttérbe szorulnak a jövőjük kidolgozása szempontjából, és ez nem csak a nők számára sajnálatos, hanem az egész társadalom szempontjából. Hogyan lehet ezt a tendenciát megfordítani? Csoda szer nincsen, úgyhogy több fronton kell fellépnünk, a mély okokat kell feltárni, horizontális módon kell ezeket a problémákat megoldani, és minden egyes szinten föl kell lépni a problémával szemben. Jelenleg egy stratégián dolgozunk, Nők a digitális világban címmel három oszlopa lenne ennek a stratégiának. Egyrészt az elavult, stratégi- az elavult sztereotípiákat próbáljuk egyszer mindenkorra elvetni, amit a, arról szól, hogy a nőknek nem a digitális világban a helyük. valahogy nem lineáris döntés az, hogy valaki milyen karriert választ, ettől függ, az attól függ, hogy milyen a családi környezet, milyen értékei vannak a személynek, milyen a közvetlen környezete, stb. stb. A médiának is szerepe van abban, hogy a valóságot hogyan dolgozzuk fel, milyen értékeink vannak. hogyha a lányok azt látják a médiában, hogy az IKT a, fia, a férfiak világa, hogy ez unalmas, itt csak a kockafejű fiúknak van hely, ez nem, ez nem mutat semmiféle, ez nem előre mutató, és ez nagyon, nagyon rosszat tesz a társadalomnak. A nők csak 24%-ban vannak jelen a hagyományos médiában, a, twit a Twitteren 26% eh, a nők aránya a felhasználók között, és a megjelenő nőknek, tehát a médiában megjelenő nőknek sem mindig pozitív eh, az imidzse. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon fontos az, hogy vannak-e példáink, olyan női példáink, akit lehet akit lehet követni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen gondolni kell arra, hogy hogyan lehet a nők arányát megnövelni ezeken a területeken. A tanulmányunk arról szól, hogy nagyon nehéz úgy elérni azt, hogy a nők úgy érezzék, hogy meg vannak becsülve ezeken a területeken, hogyha erre, hogyha nincsenek példáik, akiket követni lehet. Nos, a nőknek nagyon fontos a szerepe a gazdaságban, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és itt ebben a tagállamoknak is van szerepe. Egy példát mondanék. Az audiovizuális médiákról szóló irányelvünk, ahol is folynak a tárgyalások a három intézmény, Európa intézmény között. Most ebben az irányelvben az audiovizuális kereskedelmi kommunikációban tiltja a nemi alapú diszkriminációját. Nagyon fontos a kiskorúak védelme, illetve az emberi méltóság védelme. Természetesen nagyon fontos az is, hogy a versenyképessége megmaradjon az európai audiovizuális szolgáltatásoknak, de mindent megteszünk azért, hogy a diszkrimináció eltűnjön Európából, illetve hogy méltósággal ábrázoljuk a nőket és férfiakat. Fontosnak tartom, hogy folytonos párbeszéd alakuljon ki közöttünk és az iparág érdekelt feleivel, felei között. Jó lenne, hogyha nők is tisztában lennének azzal, hogy mennyire alul vannak reprezentálva a médiában, az IKT-ben. Még akkor is, hogy erről videók vagy riportfilmek készülnek, ezeket is általában férfiak készítik. Jobb egyensúlyra kell törekedni a nemek között, az európai média és filmiparban is. Ez azt gondolom, hogy a kulturális sokféleségünknek is jót tenne. Lehet, hogy lehet, hogy a férfiak és nők is egyébként azt gondolják, hogy a férfiaknak és a nőknek is ott a helye az IKT-ben. Amikor az emberek döntenek arról, hogy milyen munkát választanak, milyen tanulmányokat kezdenek, vagy hogy kit vesznek fel egy munkahelyre, akkor meg kell jelennie ennek a sokféleségnek, ennek a egyenlőségre vonatkozó gondolatnak. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hiszen a média nevű programunkat a kezetektől kezdve támogatják. Ez egy igazi sikertörténet, és ez nagyban annak tudható be, hogy a parlament ezt támogatja. És remélem, ezt láthatjuk majd, vagy ennek a folyamányát láthatjuk majd De a következő MFF több éves pénzügyi terve elfogadásakor is. Az általunk finanszírozott projektekben figyelünk arra, hogy a nők megfelelő számban jelen, legyenek jelen. Ezt fontosnak tartjuk, és szeretnénk, hogyha a 2018-2020-as időszakban, tervezési időszakban is ez megmaradjon. A Káni Fesztiválon együttműködtünk a különböző partnereinkkel, és az volt a célunk, hogy egy tájékoztató, figyelemfelkeltő kampányt hajtsunk végre. A kulturális örökség európai évét írjuk, és stratégiánk része lesz majd, hogy az a jegyében beszéljünk a nők jogairól, emlékezünk majd azokra a nőkre, akik bemutatták, megmutatták azt, hogy a nők nem áldozatok, hanem a változás kezdetét is megjeleníthetik, ők kezdhetik a változást. Tehát előre húzó erő jelenik meg a nőkben. Azt hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a sztereotípiákat végre sútba dobhassuk. Azt gondolom, hogy női példaképekre van szükség. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy a különböző tanácskozásokon, konferenciákon is több női beszélőre van szükség, ma itt ez nem gond. Mi 2018-ban készítettünk erről egy tanulmányt, és eh, szerintem nem szabad elfogadnunk, hogy ne legyenek nők egy-egy eh, konferencia előadói között. Egy kampányt is indítottam el, No Women No Panel címmel. Tehát azt kérem, hogy eh, férfiak ne vegyenek részt olyan konferenciákon, ahol a panel tagjaiban az előadók között nincsenek nők. Ou dans lesquels je suis la seule femme à participer és olyan, olyan konferenciákon sem fogok részt venni, ahol én vagyok az egyetlen női résztvevő. Remélem, hogy tudnak csatlakozni hozzám ebben a kampányban. Nos, a tanulmányunk eredményei között láthattuk azt is, hogy alapvetően nem egy tudatos kizárásról van szó. A nők már, olyan, már olyan régóta hiányoznak a konferenciákról, hogy a szervezők nem is gondolnak rájuk. Tehát ez nem egy szándékos kizárás, hanem egy véletlenszerű dolog. Szeretnénk, hogyha ez megfordulna, itt nem kvótákra van szükség, hanem arra, hogy hozzáértő személyeket, nőket hívjanak meg előadóként. A hozzáértés és az oktatás azt hiszem a kulcs jól látható, hogy itt tagállamokat képviselnek nők a mai napon. Azt hiszem, hogy ez kiválóan az, hogy mit lehet még tenni. A digitális világ hatalommal ruházza fel a nőket és a lányokat, ezt kéne tovább erősíteni. nagyon sok lányt, nőt érdekel a kommunikáció világa, de sajnos az egyetemen általában nem ezt a szakot vállalják. Remélem, hogy meg tudjuk adni a szabadságot a nőknek arra, hogy dolgozzanak, alkossanak a kommunikáció területén, és ezzel teljes életet éljenek. Van egy jó hírem. Navracsics biztos úrral, kiváló együttműködésen vagyunk túl. Januárban egy európai szintű digitális oktatási képzési projektet indítottunk el. Nos, az oktatásban a digitális dimenziónak azt gondolom, hogy nagyobb mértékben meg kell jelennie, ez segíthet a lányoknak, a nőknek is, a fiataloknak meg kell tanulni az alapalgoritmusokat. Ez lehet a módja annak, hogy aktív, digitális alkotók legyenek. Mondom, ez egy nagyon jó kezdeményezés a bizottság részéről. Aztán van egy másik kezdeményezésünk, a Kód hete. Minden októberben van egy ilyen kezdeményezésünk, önkéntesek jelentkezhetnek rá. Nem csak a fiataloknak, hanem mindenki másnak szeretnénk azt megtanítani, hogy mit jelent a kódolás. Mi nem csak tartalom felhasználók vagyunk, mi nők alkotók is vagyunk. A gép sosem helyettesítheti az emberi alkotást vagy alkotóvágyat. Amikor megnézzük a számadatokat, akkor látjuk, hogy egyre többen vesznek részt ebben a programban, másfél millió résztvevőnk volt tavaly, és ennek 45%-a nő volt. Ez egy nagyon jó szám, úgyhogy bátorítani kéne a nőket. Ezt már többször is elmondtam, de önöknek is most elmondom, hogy az a célom, hogy 2020-ig az európai iskoláknak a fele részt vegyen ebben a kezdeményezésben, a kód hetében. Nos, különböző euró, európai tagállami koalíciókon alapul az az európai koalíció, amit, részt, amit egy éve hoztunk létre. Egy év alatt ez a koalíció 7 millió európainak hozott, hozta meg azt a lehetőséget, hogy digitális képzésben vegyen részt. Egyértelmű, hogy minden egyes szinten mobilizálni kell magunkat, tehát nem csak a tagállamoknak kell erre odafigyelni, nem csak a bizottságnak, nem csak a civil társadalomnak, hanem mindenkinek egyszerre kell fellépnie, hogy végre megszerezzük a digitális kompetenciákat. Nekem meggyőződésem, hogy erre szükség van, és ez az egyes számú prioritásom. Még akkor is, hogyha a lehető legjobb jogszabályokat alkotjuk meg, a lehető legjobb pénzügyi eszközöket dolgozzuk ki, de nem fektetünk be az emberi erőforrásokba, akkor soha nem jön létre az a digitális átállás, amit szeretnénk, soha nem lesz meg az erre, az ebből származó pozitív eredmény. Moldes biztos kolléga nem sokára bejelenti majd, hogy kik a döntősei annak a versenynek, amit a digitális alkotóknak adunk minden évben. Létezik egy IT for She nevű programunk is, szintén a nők, női eredményekre koncentrál ez is. Prioritás a digitális vállalkozások elősegítése is. Nos, nyilvánvalóan az, hogy a férfiak, hogy az, hogy hány nő helyezkedik el digitális tanulmányok területén, az meghatározza azt, hogy később hánynak lesz ilyen munkája. Jelenleg 17 millió ilyen női munkavállaló van, aki digitális kérdésekkel foglalkozik, ugyanakkor egyértelmű, hogy hiány van IKT szakemberekből Európában sok vállalkozás jelzi azt, hogy nagyon nehéz megfelelő szakembert találniuk. Van egy elég sokkoló példa, ez a kiberbiztonság. Itt nagyon komoly hiány van, nagyon kevés a női szakértő. Egy egész millió ilyen munkahelyre lesz majd szükség az egész világon az elkövetkezendő öt évben, tehát ennyi szakértőt kéne addig kiképezni, és nyilvánvalóan csak férfiakból nem jön össze ennyi ezen a területen, tehát nőkre is nagyon nagy szükség van. Megint föl kell tenni a kérdést, hogy mi tartja vissza a nőket attól, hogy digitális vállalatokat hozzanak létre. Nincs megfelelő példakép? Nincsen megfelelő önbizalmuk? Szerintem az önbizalom kérdésérve mindenképpen foglalkozni kell, vagy hogy nincs elég olyan pénzügyi vagy más támogatás, amit ezek a nők fel tudnának használni. Én úgy gondolom, hogy, hogy arról is beszélnünk kell, hogy ezen a területen Európában működő cégeknek csak 6%-ának van, 6, 6%-ának van női vezérigazgatója. Már az előbb is mondtam, hogy a női, nők által vezető startupoknak sokkal jobb eredményei vannak, jobban jobb életképességet mutatnak. Nos, a nők által vezetett kampányok is általában sikeresebbek, így 10%-os az eltérés a férfiakhoz képest. Tehát azt kéne elérni, hogy a digitális vállalkozások között több nő legyen, ez az egyik prioritásunk. Itt is van jó hír, nem nulláról indulunk. Az Európai Bizottság a WeHabSat finanszírozza. Ez egy olyan közösség, amely összekapcsolja a különböző vállalkozásokat, és a cél az, hogy a női vállalkozókat támogassuk a digitális területen, és reméljük, hogyha jó példaképeket látnak az európai nők, akkor majd követik őket. A kutatási közösségnek is nagyobb figyelmet kéne erre a kérdésre fordítani. Ugyanakkor a kiberbiztonság területén is mindenképpen előrelépésre van szükség. Hi. A nőket és a lányokat arra kell bátorítani, hogy, hogy szerezzék meg a szüksége, szükséges kompetenciát. Ami a sziberbiztonságot illeti, a nők kompetencia hiánya kockázatot jelent a társadalom, a gazdaság számára. Minden kezdeményezést ki kell használni annak érdekében, hogy a negatív percepció ellen fellépjünk, amelyen rendelkeznek a nők ebben a, ezen a területen, de támogatni is kell a nőket. Nyilván az iparral, a tagállamokkal, a kutató közösségekkel való párbeszéd nagyon hasznos és erős eszköz lehet, hogy meggyőző eredményekre jussunk. És ne veszítsük el a nemzetközi dimenziót. Az Európai Parlament soha nem vesztette ezt el, folyamatosan hangsúlyozni kell, hiszen ezek az értékeink, ezek az elveink, amelyeket védünk. De tudjuk, hogy a nők nem homogén csoport, és ugyanannyira nem, mint az államok vagy az országok. Úgyhogy a digitális politikában, a fejlesztés területén segíteni akarunk a partnereinknek, hogy több projektet indítsanak Eh, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a nők is ezen a területen munkát kapjanak, és perspektívát, eh, perspektívával rendelkezzenek. A digitális eh, folyamatban résztvevő nőkről és, férfi, és lányokról szóló konferencián vettem részt, ott is ezekről a kérdésekről van szó, volt szó. Végeredményben a a Nőjogi Bizottságban szeretnék egy egyértelmű üzenetet közvetíteni. Mindenki, a nők, a férfiak, az iskolák, egyetemek, az ipar részvételére van szükség, és természetesen az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek részvételére ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Az Európai Parlament mindig nagyon sokat tett ezért a kérdésért. Köszönöm még egyszer ennek a konferenciának a megszervezését. Önök is tudják, hogy egy olyan témáról van szó, ami számomra nagyon fontos. Elnézést, hogyha kicsit hosszasabban beszéltem, a szívemből beszéltem, és hadd mondjam el, hogy eh, véleményem szerint a nyilatkozatokat mindig eh, tetteknek kell követniük. A hitelességünkről van szó. Köszönöm mindenkinek a részvételét. Az önök részvétele ugyanis energiát ad, és világossá teszi e, azt, hogy a nyilatkozatok és a fellépések együtt léteznek, és közösen kell e, fellépnünk. A közös fellépésnek köszönhetően lehet majd e, új ablakokat, utakat nyitni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. A digitális átállásnak meg kell őriznie azt, ami a legfontosabb számára, az embert, az emberi lényt, és az emberi lénynek női és férfi arca van, ezt ne tévesszük szem elől. Köszönöm. Thank you very much, Madam Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm ezeket a nagyon ösztönző szavakat, és most egy videó üzenetet fogunk meghallgatni Carlos Modás részéről, aki a kutatás és tudományügyi biztos. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlök mindenkit, és boldog nőnapot kívánok! az önök sikerét nem a nemük határozza meg, csak az álmaik és a munkájuk, amit tesznek ezért. Zaha Hadid egy nagyon fontos és híres nő, építésznőnek a szavai voltak, voltak ezek. ezek nagyon, ez egy nagyon fontos üzenet. Az önök számára évente 365 napot tölt ki ez a misszió számunkra. Nagyon fontos, hogy több fronton megnyerjük ezt a harcot a tudomány és az innováció fontos területek, ahol a nőknek szerepet kell adni, a női innovátoroknak. Nem állunk meg addig, amíg nem tesszük lehetővé a nők innovációban való részvételét. 222 pályázatot kaptunk idén. Június 26-án Szofiában lesz a konferenciánk, ahol a nyertesekről beszámolok. Ma végre be elmondhatom, hogy 12 finalistánk van, de mielőtt ezt megteszem, köszönetet kell mondanom a FEM szakbizottságnak és elnökének, Vilicse Binkivics Jute asszonynak, az ön eh, küldetés tudata mindenképpen irigylendő. Európa különböző részeiről érkeztek ezek a pályázók, a, a, a, a fináléba került pályázók. Gratulálni szeretnék a döntőbe jutott pályázóknak kiváló teljesítményükért, és azért az inspirációért, amit nőknek, lányoknak közvetítenek Európa szerte. Most pedig megnyitom a vitát, a plenáris vitát. Nincs túl sok időnk, úgyhogy két percet tudok maximum adni mindenkinek. És a kis emlékeztető kalapácsomat is használni fogom, hogyha erre szükség van. egy spanyol képviselő következik, Susana Camero. Floor is yours. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon fontos az, hogy a digitális világban is nagyobb szerepet adjunk a nőknek és lányoknak. Röviden elmesélném azt, hogy Spanyolországban mit teszünk ezzel kapcsolatban. 2014 óta van egy akciótervünk a digitális világban a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására illetve jelenleg van egy elnöki csoportunk is, egy task force is, ami ezzel fog, foglalkozik, és szeretnénk, hogyha nők nagyobb szerepet kapnának az IKT-ben, az új technológiákban, illetve hogy a machista tendenciák ellen fellépjünk, illetve a zaklatások ellen fellépjünk a digitális világban. Nagyon fontos az, hogy a munkahelyeken is ezt már elkezdjük, ezt a fellépést, a technológiai munkahelyeken nagyon kevés a nő, főleg a vezető pozíciókban. Kevés olyan nő van Spanyolországban, eh, aki a vezető pozíciót jár. Twitter, Facebook, eBay, Google, ezekre a cégekre gondolok, itt kevés a nő, folytatni kell a munkát az oktatásban is, illetve és egyértelmű, hogy ezek lesznek majd a jövő munkahelyei is. Nagyon fontos az is, hogy a digitális tartalmaknál is a macsista tartalmakat próbáljuk meg csökkenteni, és a vidéki környezetben is föl kell lépnünk, ott is eh, lehetőséget kell adni a nőknek, hogy az IKT szolgáltatásokhoz eh, hozzáférjenek, különböző digitális szolgáltatásokhoz, akár egészségügyi, akár banki szolgáltatások, és eh, föl kell lépnünk az elszigeteltség ellen, és természetesen a nők elleni erőszakkal szemben is föl kell lépni. Spanyolországban egy szociális paktumot írtunk alá, ez egy történelmű esemény, hiszen a nők elleni erőszak szemberi harcról szól ez, azt gondolom, hogy sajnálatos módon ez egy elég aggasztó jelenség, még mindig nagyon sok macsiszta tendenciát tapasztalunk. Nagyon sok oktató, illetve tanár esetében elmondható az, hogy azért lehet még, tehát hogy ezzel a kérdéssel lehet változtatni. Aztán a különböző tájékoztató kampányok is fontosak, a fiatalok felé, a fiatalokat kell megszólítani, jó lenne, hogyha pontosan látnák, a fiatalok tisztában lennének azzal, hogy hol lehet meg hol lehet tetten érni az ilyen macsista fellépést, és hogyan lehetne ezt az egész folyamatot megfordítani. Jogszabályokra is szükség lehet ahhoz, hogy a digitális erőszak ellen fellépjünk. A az új technológiák használatával, az internet használatával, vagy távolságtartási szankciók megvalósításával is azt gondolom, hogy föl lehet lépni, és szerintem minél több ilyen jogszabály van, annál demokratikusabb világban élünk az európai tagállamokban. Köszönöm szépen, Kamaréro asszony. Most a Cseh Köztársaságból. František Opriva következik. Vážená paní předsedající, uh... Vážení kolegové, vážené kolegové. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Engedjék meg, hogy Sojdrova asszonynak köszönetet mondanak, mondok a jelentéstevőnek és a kutató eh, központ jó munkájának munkájáért is köszönetet mondjak. Én egy fiatal képviselő vagyok, és nem mindig állapíthatom meg, hogy egyenlő bánásmód valósul meg. De a eh, kollégáim, és a kollégáimat is megkérdeztem, ők eh, azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy ami szerepel a jelentésben, a pozitív motiváció és az akadályok leépítése, megszüntetése elengedhető, elengedhetetlen. A kvóták szerintem nem a legjobb megoldást jelentik. Ez nyomást gyakorol a nőkre. Lehet, hogy olyan helyzetbe kényszeríti a, fél, a nőket, amelyekben nem érzik jól magukat, ahol az az érzésük, hogy a kvóta miatt kapták meg az adott munkát, és nem a kompetenciájuk és az intelligenciájuk munkájuk miatt. Talán ez nem annyira kényelmes helyzet. Úgyhogy nyilván le kell építeni az akadályokat, pozitív motiváció fontos, az egyenlő esélyek támogatása is elengedhetetlen, főleg a közszférában, az állami szervekben. Olga Richterova asszony, a kolléganő lehetőséget kapott arra, hogy a parlamentben egy kis gyermek sarkot állítottak a rendelkezésére, ahol a gyermekét el tudta látni. Ez fontosabb, mint a kvóta. Azt gondolom, hogy a ö, otthoni ápolás és gondozás kérdését is figyelembe kell venni, erről is beszélnünk kell, főleg a nők foglalkoznak ezzel, és nagyon fontos lenne azokat a területeket is figyelembe venni, ahol a nők olyan sok munkát végeznek. És szeretnék emlékeztetni egy nagyon fontos matematikus nőre és programozó nőre, aki nagyon nagy eredményeket ért el az IT területen. Köszönöm szépen, elnök, hogy az elnök. Ugye nyilván jó lenne, hogyha a nők többet kereshetnének, és így megalapozhatnák az üzleti világban is az életüket. Anna Gomez következik az Európai Parlamenttől. Biztos asszony, kedves Maria. Nagy megtiszteltetés itt újra látni téged, és köszönöm ezt a szép beszédet, ezt az elkötelezettséget, a konferenciára való meghívás, meghívást. és a felhívást arra, hogy a konferenciákon a női részvétel hát túlmenjen az egy nőn. Of uh, Europe egy európai hangra van szükség a nemek egyenlősége eh, megvalósítása érdekében, hogy minden típusú egyenlőtlenséget leküzdjünk, az emberi jogok megsértését, ami a nőket kifejezetten érinti Európában és világszerte egyaránt. Hadd mondjam el, hogy ugye létezik az Euronews, ezt finanszírozzuk, támogatjuk, sokan tekintik ezt Európa hangjának, de én aggasztónak tartom, amikor nézem a híreket az Euronews-ban, ma a Nemzetközi Nőnapon, Szaudi-Arábiáról, arra vonatkozóan, hogy ö, azt állítják, hogy Szaudarábiában a nők már vezetnek, ez nem igaz, nem rég jártam ott, nem ö, valósul ez meg. Aztán a nők örökös kísérgetése, ami a méltóságukat kifejezetten sérti. Ö, és eh, ez a Vahabi eh, partnerséget, amit az Euronews támogat, arról amikor is nem hírókról, hanem sírókról, tehát női hősökről, vagy hősnőkről beszélnek, Ez is arról szól, hogy a nőket és a lányokat helyzetbe kell hozni a médiában. Arra kérlek, Mária, hogy erre a kulcsfontosságú eszközre, az Eurojuice-ra külön irányítsd a figyelmedet. Persze nem, ez a, nem csak ez a fontos, fontos az álhírek terjedésének megállítása, az IKT eszközök jobb használata, nagyon fontos, hogy azok az eszközök, amiket finanszírozunk, azok tartsák tiszteletben a szerkesztői függetlenséget, és azokat az értékeket terjeszték, amelyeket te is terjesztesz, és amelyeket nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, Gomoz asszony. Portugália. Erik Estrella következik. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan um, helyre térhetek vissza, ahol nagyon boldog voltam, a Nőjogi Bizottságban alelnök voltam itt tíz éven keresztül, és most itt újra találkozhatok különböző kollégákkal, különböző frakciókból, Maria Gabrielle például, Dika, Verendika asszonynal, és Plinkevicsi úte asszonya. Nagyon örülök tehát, hogy újra itt lehetek. Több nőre van szükség az információs technológia területén, a kommunikációs technológia területén, tehát több nőre a digitális társadalomban. Ez többször elhangzott már, ezt hadd hangsúlyozom még egyszer, hiszen a nők alulreprezentáltak ezen a területen. És főleg, amikor arról van szó, hogy új kihívásokkal nézzünk szembe. Portugáliában például az egyetemi hallgatók 54%-a nő, de az IKT területen csak 18%. Biztos asszony, ön elmondta, hogy a fiatal nők őket nem annyira érdekli e, ez a tanulmányi terület, de azért szerencsére a portugál nők nagyon elkötelezettek a digitál, digitális területen. Nagyon sokat ruháztunk be a digitális e, gazdaságba. A nők helyzetbe hozása nagyon fontos, hogy a szerepüket, e, a vállalkozói szerepüket ki tudják teljesíteni a kutatás, a fejlesztés területén, és a technológia nagyon megváltoztatja az életünket. A negyedik techn- ipari forradalom, a mesterséges intelligencia, a robotika, ezek olyan jelenségek, amelyeknek a következményeit előre kell látni, meg kell próbálni legalábbis. Ez az átalakulás nagyon nagy hatással van a jövőbeni munkahelyek alakítására, és új esélyeket is teremt a nők számára ezeken a területeken. Olyan intézkedéseket hozunk, amelyeknek köszönhetően elkerülhetjük azt, hogy ne legyen elég nő ezek, ezekben az ágazatokban, vagy hogy gazdasági nehézségekkel kelljen szembenézniük. Aztán a nők elleni erőszak új formáit sem szabad szem előtt éveszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Eszrella asszonynak Lengyelország, Anna Borovic. Agata, przepraszam. Agata, elnézést. Uh, pani Przewodnicząca... Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Először is szerintem szeretnék néhány érdekes lengyel kezdeményezésről beszámolni középiskolákban új technológiákat vezetünk be gyerekek számára, van egy lányoknak szent akadémi, akadémia is. Ezek olyan területek, ahol a lányok számára mérnöki képzéseket nyújtanak. Az elmúlt időszakban 36%-ra nőtt a lányok részvétele az ilyenfajta képzésekben. Örülök annak, hogy az IT for She projekt valóban egy díjat kaphat, erről beszélt a biztos asszony, és valóban tehetséges egyetemi hallgatókról van szó, akiknek így segíthetünk munkát találni későbbiekben majd. A Varsóban 11 órakor kezdődik ma egy konferencia ebben a témakörben, és a lányok számára az új technológiák lesz a um, téma. Novemberben volt Varsóban a legnagyobb találkozó, a Women in Tech csúcs találkozó. Nagyon aktívak vagyunk tehát, de még mindig nagyon sokat kell tenni. Először is itt van az a kérdés, hogyan lehet a családi és a életet is illetve a karát összeegyeztetni. Itt fő, főként a munkadóknak kell erre figyelniük, koncentrálni kell arra, hogy legyen intézményesített formája a gyerekek megőrzésének, de vannak más gondok is, például mennyire tudják a lányok azt, milyen fajta oktatásban részesülhetnek, hogyan tudhatnak természettudományos képzést folytatni, tehát ezeken a területeken is több nőre van szükség. És itt van még egy nagyon fontos téma, ugyanaz a bérezés, ugyanazért a munkáért. Ez nagyon fontos a nők és a férfiak esélyegyenlősége szempontjából. Köszönöm szépen, Boroviec asszony. Marie-Pierre Rixon Franciaországból. The floor is yours. Bonjour. En France, nous avons comme... Jó napot kívánok! Franciaországban számos más tagállamhoz hasonlóan kettős a problémánk. Az első az az, hogy a 80-as, 90-es években Franciaországban körülbelül 40-50 százalék volt a nők aránya a digitális világban, ágazatban, most 25 százalékról beszélünk, 19 százalék a technikai ö, foglalkozások esetén. Nos, 10-15 év múlva a jelenlegi, a jelenlegi munkahelyeknek a fele digitalizálva, illetve automatizálva lesz. Aztán az, a mesterséges intelligencia területén vannak olyan szexista félreértelmezések, amelyek sokban változtathatják a helyzet, és de ne felejtjük, hogy az egészség ügyben is általában a programok diagnosztizálnak a szakemberek mellett, és ezeknek is van egyfajta szexista alapú bias, bizonyos félreértelmezése, és éppen ezért a nők egészségére is gondolnunk kell. A francia nemzetgyűlésben a Női Jogi Bizottság úgy döntött, hogy erről a kérdésről egy jelentést ír, megkeresünk szociológusokat, kereskedőket, vállalkozókat, és két lehetőségünk van. Egy, Ugye vannak sztereotípiák, vannak szerepmodellek, ezzel kell küzdeni, a második probléma pedig a szexizmus a digitális világban. Arról mindenképpen beszélnünk kell, hiszen nem a nők felelősek azért, hogy nincs elég nő a digitális világban, ez egy kollektív felelősség, és azt gondolom, hogy ez a digitális világ jellegzetességéből is adódik, ezért nehéz ezen áttörni. Vannak olyan iskolák, digitális oktatást adó iskolák, amelyek néhány éve léteznek csak, ők nem is gondoltak arra, hogy nők járnak majd az iskolában, nincsenek például női mosdók. Tehát gondolni kell erre. Múlt héten a saját választókörzetemben tartottam egy ülést diákokkal, és intelligenciával foglalkozó szakértő nőket hívtak. Az egyik kérdés az volt, hogy az én első kérdésem a szakértők felé az volt, hogy mit lehet tenni, hogy ezek a tanulók, diák, lányok is elkezdenek azon gondolkozni, hogy dolgozhatnának-e majd a gétírás világban. Matti Turinen következik most Finnországból, és aztán Nikol Weyer Németországból. Egy percünk van már, csak elnézést mindenki számára, nincs elég időnk. Tehát Finnország következik Matti Turinen. Torvinen. Kiitoksia ja, ja ensimmäisenä kiitos kaikille maailman naisille. Köszönöm szépen, és először is köszönetet mondok eh, minden nőnek. Torvinen eh, vagyok, képviselő vagyok Finnországból, és eh, köszönöm szépen, hogy foglalkozhatunk a nők részvételevel a technológia területén, illetve a technológiai információs technológiai szektorban. Finnország, amely egy olyan ország, ahol sok esélyt adunk a nőknek és a fiaknak. Nálunk is beszélni kell arról, hogy legyenek programok azon nők, lányok számára, akik mérnöki foglalkozást szeretnének folytatni. a szemtest technika egy férfi terület, jó lenne az, hogyha több nő tudna ezen a területen eh, tevékenykedni. Én jogász vagyok, és látom azt, hogy a nőknek milyen innovatív ereje van a kódolásnak. Részévé kell válnia már az általános iskolákban a tantervnek, és arra kell ösztönözni a lányokat, hogy a technológiai szakokat is válasszák. Mi, akik döntéshozói szerepben vagyunk, nemzeti szinten sokat tehetnénk ezzel a területen, együttműködhetnénk vállalatokkal annak érdekében, hogy a nők aktívabb válassanak itt is. Létezik egy Hello Rubi című könyv, amit Finországban írtak. Ez egy kezdeményezés a lányok számára. Úgy gondolom, hogy ilyenfajta kezdeményezéseket állami támogatással is lehetne megvalósítani. Fontos az, hogy a nők érdeklődjenek a telekommunikáció informatika iránt. Köszönöm szépen, Bajról Németországból. Én is üdvözlök mindenkit, és a világgazdasági fórumon volt egy olyan fajta jelentés, amelyben arról írtak, hogy 150 évben telik majd mindaz, hogy a nők ugyanolyan szerepet vívjanak ki maguknak, mint a férfiak. Bizonyos területeken ez 200 éve fog telni. Hallottunk már arról, hogy a nőknek példákra van szüksége. Én magam is mérnök vagyok, 8 éven átdolgoztam ebben a foglalkozásban, mielőtt politikus lettem volna. Nagyon fontos látni azt, hogy a karriát, a családot nem lehet megfelelő módon egyesíteni még, így a nők nem tudnak megfelelően vezető szerepet betölteni. A cégeknél arra kell törekedni, hogy a digitalizáció esélyeit kihasználjuk erre, például úgy, hogy újfajta modelleket, munka időmodelleket hozzunk létre, de főként vidéken, hogyha ezek azok a területek, amelyek leginkább leszakadtak a múltban, de Európa népességének fele ilyen területen él, és ezért szerintem mindenképpen felzárkóztatás igény van. Van egy másik téma, amely engem megdöbbent, ez a vissza fele haladó ö, mozgalom Európában, amit láthatunk, a régi családmodellt próbálják, a régi női modellt próbálják előtérbe helyezni, és ö, bizonyos választásokon még sikeresen is tudják ezt képviselni. Úgy gondolom, hogy ez ellen tennünk kellene, hogy mindez ne következhessen be. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor lezártuk a vita ezen részét. Most összegezzük, amit hallottunk, és megadjuk a válaszokat a kérdésekre. Nézzük a, az első kérdésre adott választ. A kérdés az az volt, hogy az EU mely tagállamában a legnagyobb aránya a női informatikusoknak. A válasz Bulgária, 23 százalék van itt, ami a legmagasabb Európában. Gratulálunk Bulgáriának. Nézzük a második kérdésre adott választ. Milyen arányban képviseltetik magukat a nők a informatikus hallgatók között? 17 százalék itt az arány, de csak a informatikát tanult nők 10 a dolgozik ebben a szektorban, tehát mindenképpen ez duplán negatív jelenség. Mi volt a legnépszerűbb kérdés, amit feltettek a szlájdon keresztül? Hogyan lehetne jobban bevonni a férfiakat a esélyegyenlőség kialakításába? Most arra kérném, a, biztos azt mondta, hogy röviden válaszolja meg a felmerült kérdést. Tessék. Si j'essaye de, d'avoir une phrase. Köszönöm szépen. Hogyha egy mondattal összefoglalhatnám a hozzászólásokat, amelyeket köszönetet kell mondanom, ez az, hogy a példa. A példaadás és a példának pedig hangot is kell adni. Persze én megértem, hogy ma fel kell lépni a sztereotípiák e, ellen, és a digitális kihívásokkal minden nap szembenézünk, olyan intézkedéseket kell kidolgozni, amelyeknek köszönhetően a nők helye az oktatásban, de később a munkahelyeken is megerősödjön. Mind ez a közös erőfeszítéseket teszi szükségessé. Köszönöm szépen a különböző példákat, a jó gyakorlatokat. Pontosan erről van szó, láthatóbbá kell tenni ezeket a példákat. Minél több IT for She eh, projektet kell létrehozni. Eh, Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban eh, ez már működik, elnézést, hogy csak néhány példát emelek ki. Ahogy elmondtam, a digitális jelenség, egy nagyon fontos lehetőség, de nagy kihívás is a szegénység, a szociális kirekesztés, a egyes régiók marginalizálása. Hogyha megnézzük az önkormányzatokat, nagyon sok olyan háztartás van, ahol a bekapcsolódás ebbe a digitális érában nem történt meg, vagy csökken ezeknek az aránya. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamenttel együtt februárban kezdtünk egy európai információs kampányt, Safer Internet for EU névvel, 2018-ban különböző fellépések lesznek, programok lesznek, és igyekszünk együtt az oktatásért, a média oktatásért, a sziberbiztonságért fellépni, hogy megmutassuk a fiataloknak, hogy az online világban ugyanazok az értékek, jogok és felelősségek érvényesek, mint a, a valós világban, az offline világban. Ez egy világos üzenet, és valóban nagyon örülnék neki, hogyha egyre több nagykövetünk lenne. Wim Wenders az utolsó, aki csatlakozott hozzánk, ő is példaértékű személy. Nagyon fontos, hogy az iskolákban a fiataloknak megmutassuk, hogy mit lehet ezen a területen elérni, hogyan lehet javítani a helyzetet komolyan veszem az Európa hangja eh, kezdeményezést, a nők helye az médiában, Esztrel asszonynak pedig eh, köszönöm a megjegyzéseit. Nagyon örülök, hogy újra találkozunk. Az Európai Parlament nagyon eh, kevés olyan jelentést készít, amelynek a címe annyira összefonódik a szerző nevével, az Esztrela jelentés egy ilyen jelentés volt. Folytatni kell a munkát, a jó gyakorlatok terjesztését, a nőket láthatóvá kell tenni. A nők itt vannak, dolgoznak, csak láthatóbbá kell őket tenni. Legyen szó a kriptográfiáról, a mesterséges intelligenciáról, elengedhetetlen, hogy a nők láthatóbbá váljanak. Ezért fogom ezt a, ezzel fogok ezen a stratégián dolgozni, hogy a különböző fellépések közötti koherenciát erősítsem. Köszönöm még egyszer. Számomra elengedhetetlen, hogy valóban konkrét lépésekre kerüljön sor. A nőket és a férfiakit is bevonjuk ebbe a harcba, az egyetemek, a média szintjén mindannyian részt vehetünk ebben, mindannyiunknak van mit megosztani. Köszönöm szépen a meghívást. Mindenkinek elég energiát kívánok, és érjük el azt, hogy március 8-a az év 365 napján napjára érvényes üzenettel rendelkezzen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most három percet tudok adni eh, Biba Baradika asszonynak a áró megjegyzésé megtételére. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Természetesen köszönet az összes részvevőnek. Üdvözlöm Edite Eszterelát is, aki nagyon sokat harcolt, küzdött a különböző jelentésekkel, és itt hagyta a szívének egy részét az Európai Parlamentben, miután eltávozott innen. Nos, nagyon sok dolgot újra hallottam itt a mai napon. Néha az volt a benyomásom, hogy kifejezetten untató az, hogy ilyen sok mindent többször hallunk. Hallottuk azt is, hogy Európában hány informatikus nő van, aki diplomával rendelkezik. Beszéltünk az erőszakról. Az Európai Bizottság erről egy tanulmányt jelentetett meg, interjúkon alapuló tanulmány ez, és eh, amikor meglátjuk, elolvassuk, hogy eh, mekkora mértékben szenvednek erőszakot, zaklatást eh, a nők Európában, hát ez aggasztó. Ma nemzetközi, női, na, nemzetközi nőnap van, de hát nem írnak rólunk, az sem az újságban, sem a médiában nem beszélnek rólunk. És azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző. Az, mit jelent az IKT? Ez egy lehetőség, de szükség is. Ezt a kolléga is elmondta, hiszen rendkívül sok jövőbeli munkahely informatikai területen lesz majd, és azt gondolom, hogy Európa versenyképességét részben így tudjuk majd biztosítani. Ezek globális kihívások, ez egy hihetetlen lehetőség a vidéki területen is. Az európai parlament márciusban majd egy jelentést fog az ENSZ elé terjeszteni a vidéki nők életéről. Meg szeretnék mutatni, hogy igenis van alternatíva a szegénységhez és az elszigeteltséghez képest. Nagyon nagy az igény tehát az új informatikusokra, női informatikusokra is. Szerintem, hogyha ez meg tudna valósulni, akkor kreatívabb munkahelyeket tudunk létrehozni, vagy kreatívak lesznek a különböző vállalkozások, akkor mi a probléma? A nők nagyon sokan vannak, pozitív dolgot tudnak egy vállalat életébe bevinni, és még, mégis egyre kevesebb a nő, nő informatikus. Nagyon egyetértek azzal, hogy ilyen kampányokat fogalmazunk meg, például a, ha nincs női előadó, akkor nincs konferencia, ilyenekre van szükség, és minden lehetséges módon föl kell lépnünk. Szerintem a jövőre nézve egyértelmű elő, e, elkötelezettségre van szükség, jogszabályokat kell elfogadni, kötelező érvényel. Ezt azért mondom, mert 2005-ben Baszkföldön egy egyenlőségi törvényt fogadtunk el, kötelezők lettek a kvóták. Az elnök erre azt mondta, hogy a jog, jogalkotási ciklusának legfontosabb törvénye nem más, mint ez az egyenlőségi törvény. Baszkföld ugyan kicsi, de a nők nagyon nagy rész, nagyon nagy ö, ö, szerepet vállalnak a politikai életben, a civil társadalma, stb. stb. Úgyhogy csak ezt, tud, ezt ajánlani tudom csak. Mindjárt befejezem, tehát kötelező jellegű jogszabályok, nagyon fontos az is, hogy a nők is felkészüljenek arra, hogy tudjanak döntéshozói pozícióban dolgozni, és ne engedjük meg a férfiaknak, hogy ezt maguknak vindikálják. Ez mindenki harca, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy meglegyen a nőkben ez az önbizalom, ahhoz együtt kell dolgoznunk, nem, nem pazarolhatjuk tovább az időt. Köszönöm. Thank you very much, uh, Madame. Uh, Köszönöm szépen, Barandika asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. A következő panel vezető eh, Renke asszony. Átadom a kalapácsomat, remélem, hogy ő nagyobb sikerrel használja. Thank you very much, and also warm welcome from my side. Um, we will... Köszönöm szépen, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, nincsen túl sok időnk, ezért nem tartunk szünetet. Rögtön meg is kezdtem a harmadik panelt, már beszéltünk a nők szerepéről a médiában, illetve az nemek között egyenlőség és a digitális bekapcsolás, inklúzió. Most a harmadik témára kerül a, rá a sor. Egy fontos témáról van itt szó, a digitális világ a feminista eh, és női jogi aktivisták számára is feltárult. Az egyenlőségért és a női jogokért küzdő eh, személyekről van szó. Most ez egy nagyon eh, ütős mozgalom eredményeiről fogunk beszélni. Dagmar Schumacher, az ENSZ női igazgatója itt Brüsszelben, és nagy érdeklődéssel várjuk az ő beszámolóját, illetve az önök beszámolóit, a részvevők beszámolóit a saját hazájukból számoljanak be arról, hogy milyen női jogi jogvédők, képviselők vannak, és milyen eredményekre jutottak. E, két kérdést fogunk feltenni e, ezen a kis közvéleménykutatáson. Kérem, hogy válaszolják ezt majd meg. Ez alkalommal azt szeretnénk tudni, hogy mit, mennyit tudnak a digitális e, mozgalmakról, amelyek a női jogokat támogatják. Az első kérdésünk tehát, hogy ezen nagy inspirációval rendelkező nők közül hányat ismernek, itt van egy lista a nevekkel. Elisa Milano, Barbara Navacka, aztán a harmadik csoport, Alicia Garza, Patrice Coulors és Opal Tometi, aztán Sheryl Sandberg, Rachel Sklar, Malala, és azt is bejelölhetik, hogy egyiket sem ismerik. Adjuk egy kis időt, hogy megnézzék a kérdéseket, de a vita során is lesz még idejük bejelölni az önök által ismert személyeket. IWD 2018, ezt a e, kis címet kell beírni, és akkor megtalálják. A második kérdésben pedig azt kell megbecsülni, hogy hány Facebook, illetve Twitter használó reagált a MeToo kampányra az, el, az, el, az első 48 órában. Alisa Milano eh, által megjelentett tweet után 48 órán belül 100 ezer, 500 ezer, 1 millió 200 ezer és 5 millió 700 ezer. És aztán a vita során is még lesz idejük megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nagy, nagy kíváncsisággal várjuk az eredményt. És mivel nincs túl sok időnk, azonnal megadom a szót Dagmar Schumachernek, hogy számoljon be nekünk a digitális terület eredményeiről a női jogi mozgalmak szempontjából. Mik a kihívások? Köszönöm szépen, köszönöm szépen Terlinek és a Fennbizottságnak a meghívást, és hogy ezt a rendkívül fontos témát napirendre tűzték. Ma tömeges mobilizációt látunk a egységegyelőség és a nőjogok területén. Tudják az emberek, hogy a nőjogok fontosak, ez a otthonokban, családokban, nemzet és nemzetközi szinten is felvetik ezt a kérdést. Tehát a kormányok elszámoltathatósága a céljuk a különböző mozgalmaknak. Ez a mozgalmak a meglévő digitális technológiát és szociális médiát használják ki, és ez a katalizátora ennek a mozgalomnak. A szociális média és a digitális mm, digitális eszközök nagyon fontos szerepet játszanak a mobilizációban, az advokálásban, a női jogi mozgalmak és a digitalizáció közötti összefüggések megvizsgálása fontos, és hogy ez a második hogyan, ez az utóbbi hogyan alakítja a mozgalmat. A szolidaritás, a virulens szociális médiakampányok, mind-mind nyomot hagynak ezen a mozgalmon. Egyes címek nagyon mozgósítanak mindenkit, mások egy kicsit kevesebb reakciót váltanak ki. A politika, a legislatív és a szociális válaszadás nagyon fontos, a munkahelyen való erőszak, a kisebbségi migráns nőknek adott szociális juttatások, mindenki felkarolása, ezek fontos hívószavak. Tudjuk, hogy a társadalom nagyon sok hangot egyesít, de nagyon sok millió nő világszerte csendben maradt. A jelenlegi szolidaritási mozgalom meg kell, hogy változtassa ezt, ez át kell, hogy billentse az eddigi megközelítést a büntetlenségnek véget kell vetni. A nők és a férfiak mind ketten azokra kell, hogy koncentráljanak, akiknek a legnagyobb szükségük van a változásra. A szociális média lehetővé tette, hogy a nőjogi mozgalmak valóban virágozzanak. A szociális média a szexuális elkövetők és az igazságtalanság ellen száll sikra. A politikusokat, cégeket, vezetőket elszámoltathatóvá teszi ez, és ez az új elszámolt, elszámoltathatóság a társadalmunkat teljesen átalakítja. A mindennapi átlag emberek valódi változást érhetnek el. Ezen vita vonalában a hashtag áll, és ennek köszönhetően könnyen lét, részt lehet venni ezekben a változásokban, de ezeket figyelni is lehet. Segíti ez a dolgok felszínre kerülését. 2030-as agenda és a nők és a technológiával összefüggő célkitűzések történelmi jelentőséget biztosítanak, és a politikai elkötelezettséget konkrét fellépésekké alakítják. A politikai figyelem és a beruházási figyelemnek eh, teljesen meg kell változnia, mert hogyha ez nem történik meg, akkor a meglévő eh, hézagokat és akadályokat, illetve eh, nagyon nagy különbségeket mélyítjük el. Beszéltünk a MeToo kampányról. Én most ezt nem fogok, nem fogom el ki nem fogok részletekbe menni, de nagyon fontos, hogy a nők elég platformot kapjanak, meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudunk a szexuális erőszak, illetve a szexuális zaklatás ellen fellépni. Aztán Sarah Sandberg, aki a Benbaszi kampányt indította ez a lányok vezetői szerepét erősíti. Aztán a Pink Sticks, ez olyan termékekre, médiára és marketingre irányul, amely a, a nők sztereotíp szerepét mutatják be, vagy erre irányítják rá a figyelmet nagyon fontos, hogy a magángazdaság is részt vegyen ebbe. Politikai szinten az arab tavaszban és a nők megerősítése kampányában Egyéb, Egyiptomban 2010-ben kezdett kampányról beszélek, 2011-ben mi is indítottuk egy kampányt a szexuális kizsákmányolás, illetve a szexuális bántalmazás ellen Egyiptomban. A Bring Back Our Girls hashtag Nigériában nyilván nagyon sok ilyen Bring Back Our Girls kampányra van szükség, hiszen sajnos nem értük még el a kívánt eredményt. Aztán a She Decides kampány, a nőknek az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés. Aztán 2017-ben a Women Smart hashtag, amely ez egy széles körű protest mozgalmat indított. Eh, aztán Nuna Menos, Time is Up, és egyéb kampányokat is emlékez, eh, és eh, hangsúlyozhatnék Spotlight and Violence, és szintén egy hashtag, amely az erőszak ellen lép fel globális szinten. Aztán ezen kívül a Nemzetközi Nőnap ünnepére van egy új, a hashtag ideje most van itt, most kell a mozgalmakat elindítani, nem lehet holnapig várni, és a múlt eredményeire kell építeni. Emellett, hogy a nők, férfiakat is bevonjuk ebbe a fontos munkába, a He for She kampány, amely segít a nemek közötti egyenlőség elérésében. Ahogy a UN Women eh, kidolgozott egy ütemtervet, fontos mérföldköveket eh, határozott meg, ezt nemrégiben eh, tettük közre, kérem mindenki nézze ezt meg. Ennek a végén láthatják a legutóbbi, legújabb mérföldkövet, digitális aktivizmus ennek a címe, és pontosan erről beszélünk, és ezt akarjuk erősíteni, a digitális aktivizmust, amit természetesen támogatni kell offline. És most kitérnék a kihívásokra, ahogy Teri is említette először is, a nők gyakran nem ugyanolyan hozzáféréssel rendelkeznek az internethez. Ma délelőtt már beszéltünk erről, nem fogok részletekbe menni, de nem engedhetjük meg azt, hogy ugyanazok a kihívások, amelyek általánosságban érvényesek a nemek között egyenlőség hiánya terén, ezek megvalósulnak a digitális térségben is és eh, emellett nagyon fontos, hogyha online aktívak akarunk lenni, akkor lehet, hogy offline módon kevésbé aktívnak eh, kell lenni, ez nem jó. Mind a két fronton fenn kell tartani a nyomást. Emellett az a zárnám, hogy természetesen általánosságban az innovációs agenda és a nők hozzáférésének eh, megerősítése az IKT területhez nagy potenciállal rendelkezik, ami az információhoz való hozzáférést illeti, az oktatás javítását, kereskedelmi lehetőségek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, pénzügyi függetlenség, illetve az egység egyenlőséget építő mozgalom most eh, megérett a mozgalom a digitalizációra. Most várom az önök eh, történeteit, javaslatait, gondolatait, minden jót kívánok a nőnapra, és eh, szép női évet! Thank you very much for this very um, good start. Köszönöm szépen ezt a kitűnő kiinduló pontot a vitánk számára. Nagyon uh, sok erős mozgalmat nevezett meg, amelyek valóban uh, átformálták társadalmainkat az elmúlt időszakban. Most szeretném megadni a szót parlamenti képviselőknek, és most feltetnek kérdéseket, megjegyzéseket tetnek. Elsőként Germana Roha, Portugáliából. Köszönöm szépen. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy a téma, ez a vita, rendkívül fontos Portugália számára, még pedig eh, Európa aktuális szem, helyzete szempontjából is. Arról van szó, hogy az új technológiákat eh, kell erősíteni, és mindezek során a nők szerepét. Az IKT, az információs kommunikációs technológia olyan eszközök, amelyekkel meg lehet változtatni a szociális eh, gazdasági életet az egész világon, és Ezáltal nőknek és férfiak számára is méltósa teljes munkát lehet kínálni. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mennyire alkalmazható a technológia, akkor azt láthatjuk, hogy itt még nem merítettük ki a foglalkoztatottság, foglalkoztatás minden lehetőséget, főként a nők körében. Tehát egyértelmű, hogy van egyfajta feszültség a kínálat és a kereslet között. 2018. januárjában közreadtak egy jelentést, hogy 2020 végéig 20 ezer munkahelyet nem tudnak majd betölteni. Az IKT, az Információs és Kommunikációs Technológia esetében Portugália nem jár elől a nők képzését, illetve foglalkoztását illetően a férfi hallgatók magasabb arányban voltak jelen a mérnöki szakokon, mint a nők, 33% volt a nők aránya, míg az egészségügyben 76% a nők aránya, menedzsmeri szinten 5% a nők aránya. Ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy miért van az, hogy a nők ezeken a területeken kisebbségben vannak? Annak ellenére, hogy jó esélyek és jó bérek vannak itt. Tehát ezt a képet mindenképpen meg kell változtatnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A második hozzászólás Hollandiából érkezik Judit Tila részéről. Mikrofont kérnénk a felszólalónak. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you again. <laughs> köszönöm szépen, köszönöm ezt az érdekes rendezvényt, és örülök, hogy Szeles Enzburg is elmítést tettek, és szerintem nekünk van európai eh, hasonló modellünk is, és örülök annak is, hogy a cégek is eh, példaképek, vagy, vagy az, hogy a cégek például a termékeik során más női példákat is előterjesztenek. Sztereotípiekről is beszéltünk, és hogy ezt meg kell szüntetni, viszont ez szerintem lehetetlen. Ami viszont lehetséges az az, hogy pozitív sztereotípiákat alkalmazunk, és ezeket tényleg alkalmazzuk a digitális korszakban, ugyanis a nők jól tudnak kommunikálni, ez egy sztereotípia, viszont egy pozitív sztereotípia. A nők okosak, intelligensek, és magasan képzettek, jó csapat, jól dolgoznak csapatban, tehát ezeket a sztereotípiákat felhasználhatjuk arra, hogy pozitívabban nyilatkozzunk a nőkről szerintem össze kell fognunk a férfiakkal is, és fel kell emelni a hangunkat. És ha már erről beszélünk, hogy felemeljük a hangunkat, mm, hallottunk már példákat a digitális forradalomról. Nálunk Hollandiában tavaly voltak parlamenti választások, és volt egy olyan mozgalom, hogy szavaz egy nőre, és két hét múlva lesz nálunk az önkormányzati választás, és mit tettem, van egy ilyen kampány, hogy szavaz egy nőre. Sokan szeretnének egy nőre eh, szavazni, és általában az első nőre szavaznak, aki a lista élén van, őt úgyis megválasztják, viszont lehet, hogy olyan nőre kéne szavazni, aki esetleg a listát alacsonyabban van, és itt tényleg változást lehetne elérni. Egyébként ez megtörtént, ez a kampány Facebookon, Twitteren, tényleg egy mozgalom vált ebből a kampányból, és sokkal több nő került be a parlamentbe. Ezt csak példaként szerettem volna felhozni. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a példát. Ezt egy jó gyakorlatként is lehetne alkalmazni más tagállamokban. Van még egy hozzászólói kérelem eh, Rudnik Ránis asszony részéről Németországban. Köszönöm szépen, még egyszer Schumacher asszony hozzászólására szeretnék visszatérni, aki a múlt évek béli női fellépéseket mutatta be. Sajnálom azt, hogy 2016-ban kellettek ilyenfajta fellépések, főként Amerikában, ahol a nők helyzete politikai szinten eléggé bizonytalan. Az ENSZ nőjogi konferenciáján is jártam, és több éven keresztül teljesen egymástól eltérő fejlődés lehetett látni, azt lehetett látni, hogy az oktatás kérdése a fiatal nők számára az afrikai országokban éveken át állandó pozitív trendet mutatott, és a háborúk óta, az IS előretörése óta a fiatal nők oktatása veszélyben van, mert látni lehet azt, hogy a sikerhez az oktatás vezet, és ez nekik abban, hogy saját maguk döntessenek az életükről, sokat kell még tehát tennünk. Úgy gondolom, hogy a G20 is egy olyan fajta találkozó, ahol a nők ugyancsak megmutatnak magukat, nem csak itt Brüsszelben kell évente egyszer foglalkozni a nők helyzetével. A Bundestag családjogi szabizottságának és Európai Bizottságának vagyok a tagja. Úgy gondolom, hogy itt is erősebben kell képviselni magunkat, mert csak itt tudunk lányainknak jövőt kínálni a digitális világban, de a valós világban is, és, és szeretnék ezen továbbra is munkálkodni. Um, Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót újra, hogy válaszoljon a kérdésekre. Itt az ideje, hogy megnézzük az eredményeket, a Slido eredményeit. And there was the question about um, who... Megkérdeztük, hogy kik azok a nők, akiket ismernek, a résztvevők. Elisa Milano a második helyen a MeToo mozgalom kezdeményezze, kezdeményezője Barbara Novacka, aki a Black Protest kezdeményezője Lengyelországban, aki fontos szerepet játszik a rep- szexuális reproduktív jogok, jogokért. Aztán a Black Lives Matter Movement három részt, részvevője, aztán Sheryl Sandberg, akit említettek már, Dagmar is. az Sklar, aki Change the Ratio hashtaget hozta létre, és végül, de nem utolsó sorban, hiszen ő itt a nyertes, Malala, aki We Are Silent hashtag mozgalmat indította, és szintén nagyon fontos támogatója és aktivistája a lányok jogainak. A második kérdés arról szólt, hogy hányan válaszoltak 48-en belül Alice Milános tweetjére. A legtöbben azt gondolták, hogy 1,2 millióan, eh, azonban ez nem igaz, 5,7 millióan válaszoltak két napon belül, vagy reagáltak két napon belül erre a tweetre, tehát látjuk, hogy mennyire fontos eszköz a digitális média a nők jogainak terjesztésében és támogatásában. És a legnépszerűbb kérdés, mit tehetünk annak érdekében, hogy támogassuk a nők mozga, női mozgalmakat, és eh, a nők által vezetett mozgalmakat, amelyek a médiát és az IKT-t használják. Meg is adom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ami az európai szerep modellt illeti, vagy példát, ez remélem, hogy megvalósul, ez egy nagyon jó ötlet. Aztán nagyon örültem annak, amit hallottam arról, hogy pozitív sztereotípiákra van szükség, és a lehető legnagyobb mértékben ezeket föl kell használni, de a médiában a sztereotípiák kérdésével foglalkozni kell, hogyha a nőket máshogy ábrázolják a médiában, az azt gondolom, hogy igazi változást indíthat el, de ez igaz a férfiakra is. a nőket általában úgy eh, ábrázolják, hogy valami házi munkát végeznek. Nos, a nők státusza mi is, és a következő két hétben gondolom önök közül is sokan eh, elmegyünk eh, New Yorkba. Az ENSZ tébája ezúttal a vidéki nők helyzete, és reméljük, hogy a következtetések majd nagyon stabilak, erőteljesek lesznek, a kolléganő is beszélt erről, nem lesz egyszerű az út, nem lesz egyszerű elérni, úgyhogy mindenképpen együttesen kell ezt a csatát megvívni. Nézzük a fő kérdés. Arra van hogy legyünk aktívak, mindenki legyen aktív, használjuk az online lehetőségeket, de az offline lehetőségeket is. Vonjuk felelősségre a kormányokat, bárki mást, mondjuk el, hogy mit szeretnénk, mik a vágyaink, elképzeléseink, és közösen tegyünk valamit azért, hogy jobb legyen a társadalom. Köszönöm. Szerintem ez egy kiváló üzenet, így végszóként. Én is szeretnék köszönetet mondani Dagmar Somahernek a UN Women részéről, és köszönöm a hozzászólóknak is a véleményüket. Az elmúlt száz évben láthatók azt, hogy igenis lehet elérni változást, online és offline-t is. Az egész Európai Uniónak vannak szövegei, jogszabályai a női egyenlőségről. Közösen tehetünk valamit azért, hogy a női jogokat előre mozdítsuk, illetve hogy egy egyenlő társadalmat hozzunk létre. Köszönet Dagmar Somahernek, köszönet a megszólalóknak, most pedig Papadimulis kollégának adom át a szót az alelnök úrnak, kérem, hogy a zárszó, a zárszót ő adja meg. I was informed that uh, I could speak. Arról tájékoztattak, hogy beszéltek az anyanyelvemen görögül, úgyhogy ezt ki is használnám ezt a lehetőséget. Kérem, hogy vegyék fel a fülhallgatóikat. Köszönöm szépen. Papadimulisnak hívnak, és az Európai Parlament egyik alelnöke vagyok. Az egyik olyan téma, ami a, ami a tárcámhoz kapcsolódik, az nem más, mint a férfiak és a nők közötti egyenlőség az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek, hiszen a hiszen nem csak a nők feladata az, vagy nem csak a nőkről van szó, amikor azt mondjuk, hogy egyenlőségre van szükség a férfiak és nők között. A férfiakat kell elsősorban megcélozni, hogy rádöbbenjenek arra, hogy a megfelelő társadalmi dinamikához erre van szükség. Egy OECD tanulmány értelmében ahhoz, hogy teljes egyenlőtlenséget érjünk el a jelenlegi ritmusban, 169 év lesz szükség erre. Hát 169 évet nem várhatunk ki. És ahhoz, hogy gyorsabban érjük el az egyenlőséget, azt hiszem, hogy akkor többet kell tennünk. Ez egyik kolléga elmondta azt, hogy ismerjük a tanulmányokat, a statisztikákat, most már csak tenni kéne valamit. Nos, az Európai Parlamentben ezt meg is tesszük, meg is próbáljuk megtenni. Hogyha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet a múltbéli helyzettel, láthatjuk, hogy komoly előlépés történt. A business as usual megközelítést nem nagyon szeretjük, szerintem nem azzal összehasonlít a jelenlegi helyzetet, hogy milyen volt a múltban, hanem hogy mit szeretünk volna elérni bizonyos dolgokat még el kell érnünk, még nagyon sok munka maradt a jövőre nézve, és ahogy itt a vitából is kikristályosodott, nem csak jogalkotási munkára van szükség, vagy arra, hogy végrehaj, vagy arra, hogy végrehajtsuk a jogszabályokat, szabályokat fogalmazunk meg, hanem arról van itt szó, hogy hatással kell lenni az emberek gondolkodására, hogy megszűnjenek a sztereotípiák. Az Európai Parlamentben a képviselők 36%-a nő, és ugyanez az arány az Európai Parlament elnökségében 36%, a szakbizottságban pedig ez 50%. Hogyha megnézzük a frakció vezetőségeket, ott sokkal alacsonyabb a nők aránya, és hogyha megnézzük az elnököket, hát a mostani elnök is férfi, az előző elnök is férfi volt, úgyhogy még elég sok munkánk van itt a házon belül is. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban is együttműködjünk a tagállami parlamentekkel, a civil szervezetekkel, a különböző érintett felekkel, de a legfontosabb számunkra az, hogy megnyissuk a különböző csatornákat, és jobb, eh, lehet, jobb kapcsolatot ö, eh, alakítsunk ki a társadalommal. Az imént kimentem és átmentem egy másik terembe, az Euroszkola program résztvevői voltak itt, és hadd mondjam el a következőt, azok a diáklányok, akik itt voltak, eh, azok egyértelműen harcosok, szeretnének sok mindent elérni az életben, és igazi egyenlő társadalmat akarnak kialakítani. Ugyanakkor elmondták azt is, hogy az egész társadalom számára jó az egyenlőség, diszkriminációmentes társadalmat szeretnének elérni, a nemek közötti egyenlőség nélkül mások lennénk. Éppen ezért a diverzitás, az egyenlőség nagyon-nagyon fontos, a két dolognak egyszerre párhuzamosan kell megvalósulnia. Ezt szerettem volna mondani, most már igazán itt az ideje annak, hogy abba hagyjam, minden jó szeretnék önöknek kívánni, és jó étvágyat szeretnék önöknek kívánni a mai esemény után. Well, thank you, Vice President Papadimoulis. Um... Köszönöm szépen Papadimoulis eh, alelnöknek. Eh, Meli Hannibal vagyok, a szakbizottság egyik alelnöke. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy részt vesznek eh, ezen a rendezvényen. Azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb és legsikeresebb rendezvényünk volt. Köszönöm a nemzeti parlamenti résztvevőknek, akik eljöttek ide Brüsszelbe, hogy részt vettek és hozzászóltak. Nagyon hosszú utat kell még bejárnunk, ahogy az elnök is mondta. Nagyon fontos, hogy a, levonjuk a tanulságokat a mai rendezvényből, folytassuk a munkát, és javítsuk a nemek közötti egyenlőség helyzetét, hogy ezt el is érjük. Nagyon fontos, nagyon hasznos hozzászólásokat hallottunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament is meghatározó legyen ebben. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm a szervezőknek is, és boldog nőnapot!